Chers collègues, je vous propose de commencer. Tisztelt kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg az ülést. Elnézésüket kérem ezért a kis késedelemért. Ahogyan megállapodtunk tegnap munkánk kezdetekor, azt javaslom, hogy a 17-es napi rendi pontot kerítsük sorra, azaz Cornelison asszony jelentését. Itt egy véleménytervezetről van szó, egy bizottsági, egy, az AFED szakbizottsági jogalkotási szövegről az előcsatlakozási támogatási eszköz címmel jelentéstevő asszonyoni a szó. Köszönöm szépen. Igen, a balkáni országokkal behatóan foglalkoztam az elmúlt néhány év során, és láttam azt is, hogy az előcsatlakozási támogatások mire képesek és mire nem. A, hogy megtaláljam az irányt, beszéltem ugye a civil szervezeti, civil társadalmi szervezetekkel, az Európai Bizottsággal, az ő helyszíni képviselőivel és más érintett felekkel, és az így megszerzett információ alapján végrehajtottam némi változásokat ezen a dokumentumon. Az egyik fontos felvetés már eleve szerepelt a bizottsági javaslatban, ez pedig az, hogy nem tesznek különbséget a tagjelölt és az előtagjelölt országok között, már ami a különböző előcsatlakozási támogatásokkal kapcsolatos jogosultságot illeti, mindannyian jogosultak lesznek a támogatásra a szociális rendszerekkel kapcsolatosan. A lényegi változás, amelyet végrehajtottam ezen a dokumentumon, ez az, hogy véleményem szerint az előcsatlakozási forrásokat arra is fel kellene használni, hogy nemzetközi szinten, de e, a helyszínen is, e, az országokon belül bővítsük a befektetéseket. A különböző e, elemek, mint például a kapacitásépítés, a regionális fejlesztés, a fejlesztési, vidékfejlesztési politikák, a regionális és területi együttműködés, ezek a különböző elemek, és jelenleg a legtöbb pénzt elkülönítik, és ezeket nem igen lehet ötvözni, nem igen lehet összekapcsolni, aminek eredményeképpen az országok számos esélytől esnek el. Például amikor egy gyár vezetői azt szeretnék, hogy, egy, hogy az autópályáról egy leágazást építsenek a vállalat a gyár felé, talán helyi csoportok támogatását fel lehetne használni, illetve az előcsatlakozási támogatásokat, hogy ezt valóra váltsák. Tehát a szinergia építés szempontjából ez hasznos lenne. Természetesen a gender mainstreaming kérdését és a sérülékeny csoportok iránti figyelmet is beépítettem ebbe, nem csak a szociális elembe, hanem a többi területre is, mert ez rendkívül fontos például a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése szempontjából. Kiemeltem a szociális partnerek szerepét, illetve azt, hogy kapacitásépítésre szükség van a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek számára, hogy részt vehessenek az európai szociális párbeszédben is, mert jelen pillanatban számos előcsatlakozási országban legjobb esetben is nem bíznak a szakszervezetekben, és a a munkáltatói szervezetek kartereket hoznak létre. A szociális partnerek nem kapnak különösebb figyelmet az IPA részéről, úgy kezelik őket, mint bármilyen más civil társadalmi szervezetet, és nem használják fel az ő, őket a kapacitás építés szempontjából, ami a jövőre nézve fontos lehet. A civil társadalom szintén rendkívül fontos, sokkal eh, nagyobb mértékben kellene konzultálni a civil társadalommal a demokrácia építése szempontjából, tehát ezt a részt is kiemeltem, és eh, hangsúlyoztam a mi szerepünket is, az Európai Parlament szerepét, az Európai Bizottság azt tervezi, hogy egy közös stratégiai keretet dolgoz ki az IPA számára, hogy következetesebb legyen ez a keret. Ezt üdvözlendőnek tartom, de úgy vélem, hogy az Európai Parlament, a civil társadalom és a szociális partnerek is be kell, hogy kapcsolódjanak ezen dokumentum elkészítésébe a jelenleginél nagyobb mértékben és azt is kiemeltem, hogy az ország értékelő jelentéseknek nagy figyelmet szenteltünk az Európai Parlamentben, csütörtökön szavazunk néhány ilyen jelentésről. Ezeket figyelembe kellene venni, amikor a stratégiai dokumentumokat kidolgozzák a különböző országokra vonatkozóan. És a legutolsó változtatás, amire szeretnék rámutatni, az az, hogy a bizottsági dokumentum azt tartalmazza, hogy az, hogy az országok fokozatosan szerepet kapnak a támogatások kezelésében is, amint a kapacitásépítés előre halad, de úgy gondolom, hogy a fordítottja is igaz kell, hogy legyen. Amennyiben a politikai döntéshozatal vagy a adminisztratív kapacitás egy érintett országban csökken, például politikai civakodás, vagy a parlament bolykotja miatt, vagy a demokrácia helyzete miatt, akkor vissza, lehet, vissza kellene vonni a kezelésben kapott szerepet. Együttműködök az árnyék jelentéstevőkkel, és érdeklődve várom a véleményüket. Köszönöm. Madame Steinrück. Steinrück asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, remek jelentést készített, amely a mi javaslatainkat is nagyon korán magába foglalta. Fontos a civil társadalom szerepének erősítése, valamint a szakszervezetek és a szociális párbeszéd szerepének kiemelése hogyha reformokról és méreható változásokról van szó a csatlakozó országokban. Üdvözlöm azt a javaslatot, hogy a jelentéstevő a pénzügyi segély 1,5%-át a helyi és regionális szervezetek számára kívánja fenntartani. Frakcióm nevében ezt csak támogatni tudom. Továbbá a kolléga jelentésében követeli, hogy az erőcsatlakozási támogatást azon országok az országokban a civil társadalommal, illetve a szociális partnerekkel való konzultáció céljaira is fordítsák, hiszen ezeket a csoportokat nem vonták be eléggé. A szociális partnerek erősítése a szociális párbeszéd keretében, nos itt az állami szervezetek és a civil társadalmi szervezetek közötti kapcsolat ö, tovább erősítendő. Itt olyan megbeszéléseken is elhangzott ez, amelyeket mi folytatunk ezekkel az országokkal, az NGO-k részéről, és ezen szervezeteket tájékoztatással, képzési rendezvényekkel kell támogatni, hiszen gyakran nem az elkötelezettség hiányzik a helyszínen, hanem a bürokrácia és a hiányzó tájékoztatás akadályozza a folyamatokat. A jó szociálpolitikára van szükség, üdvözlöm tehát rendkívül mértékben jelentéstevő jelentését. Köszönöm. Elnök, van-e más valaki, aki hozzá kíván szólni? Senki. A bizottság képviselője még nincs jelen. Akkor itt egy ö, ö, szocialisták és zöldek közötti párbeszédre redukálódik ez a vita. Visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Well, yes, I'd love to. Köszönöm, elnök azt, hogy nem tudom, esetleg elhúzzam annyira a hozzászólásomat, hogy a szavazásig eltartson. Na mindegy. Köszönöm szépen Steinrück asszonynak a kedves szavakat. Nagyon örülök, hogy teljes szívvel egyetért velem. Azt hiszem, hogy a civil társadalomról szóló rész nagyon fontos. Nagyon sok pénzt és energiát öltünk abba, hogy a civil társadalmat felépítsük, és a következő lépés az az lenne, hogy meglegyenek az eljárások, amelyeket a hatóságok működtetnek, léptetnek életbe, hogy be is vonják a civil társadalmat a munkába. Említette a finanszírozás másfél százalékát, és talán erről lehetne szólni egy picit. Évek óta ígérgették, hogy megduplázzák a civil társadalomnak juttatott támogatást, és ez soha nem következett be. Nagyon alacsony ez a másfél százalék még mindig. Üldögéltünk egy kicsit, eltöltöttünk egy kis időt azon, hogy még végül mennyi is legyen ez a százalék, hiszen a teljes összeg az megemelkedik, úgyhogy most ahhoz, hogy megkétszerezzük, akkor mi legyen a duplája, tehát akkor másfél százalékra jutottunk. Erről folyt itt a vita, de biztos majd a külügyi bizottság pontot tesz ennek a végére, ettől függetlenül szerintem határozott üzenetet kell küldenünk. Én nagyon szívesen várom a többi árnyék előadóval folytatott együttműködést is a jövőben. Merci beaucoup. Alors, ö... Euh, Köszönöm szépen. Ezen az alapon meghatározzuk április második a délben a módosítók benyújtásának határidejét, ezeket 20, április 23-án, 24-én vizsgáljuk meg. Aztán május 31-én pedig szavazhatunk, és az illetékes szakbizottság a mi véleményünk figyelembevételével június 7-én teheti ezt meg. Most munkáinkat fel függesztjük 9 óra 30 percig a szavazásig. Elnézést kérek, különösen a tolmácsoktól. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer parce que les rangs se sont... Tisztelt kollégák, javaslom, hogy folytassuk, hiszen megteltek a sorok a teremben, és nincs ok arra, hogy tovább késlekedjünk. Ahogy tegnap elmondtam a munkán kezdetekor, kezdjük a szavazást. Á, köszönöm, hogy valaki csendre intette a hallgatóságot. Nos, tehát kezdjük a 13-as ponttal. Cimerasszony véleményéről van szó. Egy saját kezdeményezésű jogalkotási jelentéssel kapcsolatban a férfiak és nők egyenlő munkáért egyenlő díjazás biztosító elv alkalmazása címmel egyes bekezdés, egyes kompromisszumos, amelyet négy frakció mutathatott be, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán nézzük az ötös módosítót, a jelentéstevő tartózkodást javasol, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, nem szavazott mindenki, de az a benyomás, hogy elfogadtuk. Kettes B, bekezdés B kompromisszum, négy frakció nyújtotta be egy szóbeli módosítóval, amelyet benyújtottak írásban. Nincs ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben. A B kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A B kompromisszumról szavazunk. Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Nem, akkor mondják, hogy kinek hiányzik a szavazókártyája. Még nem használta, de még nem zártam le a szavazást. Nincs túl sok néppárti képviselő. Minden rendben, mindenki tudott szavazni, akkor lezárom a szavazást. 19-en mellette, 24-en ellene, tehát nem fogadtuk el. Nézzük a hatos módosítót, ki van mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva nézzük meg elektronikusan. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 11-en mellette, 32-en ellene. Nem fogadtuk el tehát. Hetes módosító hírsasszony részéről, ki támogatja. A 8-as és 9 es akik azonosak, ki van, tehát ezen három módosító mellett. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást a 7-es, 8-as, 9-es módosítókról. A jelentéstevő ellenzi ezeket. Mindenki szavazok lezárom a szavazást. 21-en ellene, 22-en mellette elfogadtuk egy szavazat többséggel. A többi módosító akafogyott vált, nem, a 11-es kompatibilis. Tehát a 10-esről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es ki támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. 12-es Darden úrmódosítója. Tomba. Ez okafogyottá vált, tehát szavazásra bocsájtom a 13-as módosított plambasszony részéről a jelentéstevő tartózkodás javasol mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os McIntyre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es jelentéstevőjé mellette 17-es ki van mellette 17-es mellette önök mögött nem önökkel szavaztak, ön nem is nézte meg. 17-es tehát, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas bekezdés C kompromisszumos, amelyet öt frakció nyújtott be mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es egy szóbeli módosítóval. Elnézést, Szerkasz úr. n'est pas d'accord avec qui fait le vote sur l'amendement oral. Donc je mets au voix l'amendement 20. A szocialisták nem értenek egyet a szóbeli módosítóval, tehát enélkül szavazunk róla. Mellette, ellene, tartózkodás, a 24-es módosítót eredeti formájában, tehát elfogadtuk. 5-ös részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os Esztrel asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es Rapti asszony, Esztrel asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mekintir mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es Katarzyna mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés dékompromisszumos négy frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a D kompromisszumos módosítót. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette 18-an ellene, tehát világos többséggel elfogadtuk a többi okafogyott a 32 négyesre esre lépünk át mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán nézzük a 35-öst, mellette ellene tartózkodás elfogadva 36-os, McIntyr mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos 5 frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös bekezdés 42-es módosító Manner mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as Gönc asszony részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39-es kompatibilis mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrzzük elektronikusan a 39-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20-24 arányban nem fogadtuk el. Nézzük most a 40-es módosított Bulon úr részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es módosító bizottó asszony tollából kompatibilis, szavazásra bocsájtom egy szóbeli módosítóval. Nem kifogásolják ezt a szóbeli módosítót? Tehát akkor ilyen módosított formában mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt. A 41-esről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 26-an ellene, tehát elutasítottuk. F kompromisszumos négy frakció nyújtotta be, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító Katarzina, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es Esztrel asszony, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos bekezdés, 48 os módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük a 48-ast. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene, tehát elutasítottuk. Nézzük az 54-es módosítót mellette, ellene tartózkodás elfogadva 49-es okafogyottá vált. Les amendements 50, 51. Az 50-es, 51-es 52, 53. 52, 53, 55 okafogyott válnak, tehát szavazzunk az 56-os módosítóról, Zuber asszony tollából mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es, Pupakiszúr mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58-as, Darden úr mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es bekezdés G kompromisszumos, három frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan ezt. Megnyitom a szavazást a G kompromisszumos módosítóról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20-13 arányban elfogadtuk. Nézzük most a hetes bekezdés után a 66-os módosítót Zuber asszony nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás. Nem szavaznak rendesen, tehát a 66-ost ellenőrizni kell, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást.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 egy butasságot követtem el. A hatos bekezdésnél egy kicsit vissza kell térnünk a szavazólistán az 52-es és 53-as módosítókhoz, amelyek kompatibilisek az 54-es módosító. Valamiről már szavaztunk. Egyetértenek ezzel? As well. Donc nous allons voter le 50. Szavazzunk tehát az 50, 52, 53-as módosítókról. Mindenki egyetért ezzel elnézésüket kérem. Különösen ezen módosítók szerzőitől elnézést kérek, hogy túl gyorsan haladtunk. Tehát az 50-esről szavazunk és azt mondjuk mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 15-en ellene. Elfogadtuk tehát. Az 52-es okafogyott tevet, az 53-asról viszont szavazhatunk Steinrück asszony tollából. Ki támogatja az 53-as módosítót? Ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm a megértésüket. És most nézzük a hetes bekezdés után a 67-es módosított Esztrál asszony tollából. Két részben az első részről szavazunk. Rate is to reach jusqu'à human 2020. Szavak nélkül. Ki van az első rész mellett? ellene tartózkodás elfogadva. Ki van ezen szavak beillesztése mellett? Ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a második részt. Le vote est ouvert, tout le monde a... Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30 igen, 14, 15 ellenszavazattal, széles többséggel elfogadtuk. Most pedig a 69-es módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71-es Cornelissen asszony mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 71-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, ahogyan szendékozott. Lezárom a szavazást akkor. 20-24 arányban nem fogadtuk el. A hetes bekezdés után itt van a 72-es módosító Bullan úr tollából egy szóbeli módosítóval, amelyet a módosító szerzője mutatott be. Nincs ellenvetés a szóbelivel kapcsolatosan. A 72-esről szavazunk tehát, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as Ronzuli asszony mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es Plambasszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as bekezdés H kompromisszumos. Jó, ellenőrizzük akkor a 75-öst, megnyitom az elektronikus szavazást. Oh, ça va s'arranger. Mindenki szavazott, 36-8 arányban széles többséggel elfogadtuk. H kompromisszumos négy frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a H kompromisszumost elektronikus szavazással, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20-24 arányban nem fogadtuk el. Nézzük a 77-est, mellette ellene tartózkodás elutasítva 76-os, Rapti asszony mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 76-ost. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 17-en ellene, tehát elfogadtuk 78-as okafogyottá vált, nem, elnézést, 78-as kompatibilis, erről is szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 79-es okafogyottá vált, a 80-as úgy szintén, a 81-es is, a 82-es úgy szintén, a 83-as úgy szintén. Tehát a 8-as bekezdés után a 84-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva 85-öst visszavonták, 86-osról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az I kompromisszumosról szavazunk, amelyet négy frakció nyújtott be. Ki támogatja az I kompromisszumost? Mell ellene tartózkodás Elfogadtuk az így kompromisszumost, és átlépünk most a 90-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a 92-est mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94-es, Benami a szurtollából mellette, ellene tartózkodás elfogadva 95-ös, ellenőrizzük a 94-est, megnyitom a szavazást. A 94-est ellenőrizzük tehát. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-18 arányban valóban elfogadtuk. 95-ös kompatibilis szavazásra bocsájtom, ki támogatja ezt, ellene tartózkodás szintén elfogadtuk. 96-os plambasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es Esztrel asszony mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 97-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 18-an ellene, elfogadtuk 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Darden úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es bekezdés, 102-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük a J kompromisszumos négy frakció nyújtotta be mellette. Ellene tartózkodás, nézzük meg elektronikusan a J kompromisszumost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk. 13-as bekezdés, bevezetés, 108-as módosító a jelentéstevő ellenzi, ki támogatja, mell, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés, K kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B pont, 114-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 115-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117-es kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés C pont, 118-as jelentéstevő ellenzi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette, ellene tartózkodás emeljék fel a kezüket, mert ha nem, akkor ellenőriznünk kell elektronikusan, elektronikusan a 119-es módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27 emellett a 18 on ellene elfogadtuk tehát. 13-as bekezdés D pont, elkompromisszumos, négy frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan az L kompromisszumost. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 24-en ellene, nem fogadtuk el. Tehát 120-as hírsasszony mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 121-es okafogyott tevelt a 122-es úgy szintén, és a 123-as is. 13-as bekezdés E pont, 124-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 124-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20-25 arányban nem fogadtuk el. A 125-ösről szavazzunk, a asszonytolából mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva A 126-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva A 128-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 128-ast. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30 mellette 15 ellenszavazattal elfogadtuk. Nagy többséggel 10-as bekezdés EÖ pont 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129-es klambasszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, ő a új pont 130-as Göncasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 133-as hírsasszony mellette ellene emeljék fel a kezüket kérem 133-as kitámogatja ki ellenzi, tartózkodás, de a 133 most elfogadtuk, 134-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 135-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 136-ast visszavonták, nézzük meg a 137-est, Ronzúri asszony tollából, részenkénti szavazást kértek a szöveg első részéről. De ki Rejtsz en szavak nélkül ki van ezen rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A második résznek nincs már értelme, tehát nézzük a 138-ast mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 te nem volt ellenszavazat, 5 tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Et nous en revenons au point euh, 10. Visszatérünk most a tízes napi rendi pontra. Nous en venons au point 11. 11-es napirendi pontról szavazunk. Itt Dardanas úr tervezetéről van szó a pénzügyi stabilitás tekintetében súlyos nehézséggel küzdő, vagy nehézségek által fenyegetett euróvezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése címmel. Először is szavazzunk egy olyan javaslatról, hogy a bizottság javaslatát vessük el. Ezt Zuber és Iarik úr nyújtotta be. Ki van ezen javaslat mellett? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Egyes bekezdés egyezték második bekezdés D kompromisszumos, melyet ö, három frakció nyújtott be. Ki támogatja a D kompromisszumost ellene? Tartózkodás. A D kompromisszumost elfogadtuk. Aztán a ketesztik után egyes bekezdés 47-es mellette ellene ki van mellette 47-es módosító ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott a 47-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 19-en ellene, 3 tartózkodás mellett, a 47-es módosítót elfogadtuk 48-as, Tebaker úr tollából mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító, a jelentéstevő tollából mellette, ellene tartózkodás elfogadva 49-es Cornelissen asszony tollából, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most az E kompromisszumost, három frakció nyújtotta be, ki támogatja az E kompromisszumost, ki ellenzi, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 23-an ellene, nem fogadtuk el, de érdemes volt megnézni. Szavazzunk a 12-es módosítóról, ki támogatja, ellen, ki ellenzi, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan a 12-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20-26 arányban nem fogadtuk el. Nézzük az 50-es módosított Bulanúr tollából két részben. Első rész in each member state szavak nélkül. Ki támogatja ezt az első részt? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ki van ezen szavak hozzáfűzése mellett? Ellene? Tartózkodás? ezeket a szavakat tehát nem fogjuk hozzáfűzni a szöveghez. Nézzük az 51-es módosítót Dardanul tollából, ki támogatja ezt, ellenzi, tartózkodás, elfogadja. A 3-as szik 3-as bekezdés után a 13-as módosító következik a jelentéstevő tollából, ez okafogyottá vált, tehát szavazzunk az 52-es módosítóról, Papadopoulou asszony tollából egy szóbeli módosítóval. Ki van emellett? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es Cornelissen Turunen asszonyok mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es okafogyott tevelt, az 55-ösről szavazunk úr tollából, ez egy tömbhöz tartozik, amely magába foglalja a 74-es, 77-es, 80-as módosítókat és az N, illetve P kompromisszumosokat. Ki van ezen egyes tömb mellett ellene? Tartózkodás. Az egyes tömböt tehát elfogadtuk, és a kettes tömb ennek következtében okafogyottá válik. Szavazzunk most. A hármas cikk ötös bekezdéséről a Q kompromisszumosról, melyet négy frakció nyújtott be. Ki támogatja ezt a kompromisszumost? Ki ellenzi? Tartózkodás? A alakú kompromisszumost elfogadtuk. Nézzük meg most az F kompromisszumost, 3-as cikk 6-os bekezdés A pont. Ki támogatja ezt az F kompromisszumost ellenzik, tartózkodás, az F kompromisszumost elfogadtuk. A 3-as cikk után a 63-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A négyes cikknél a G kompromisszumost négy frakció nyújtotta be. Ki támogatja ezt? Három frakció elnézést. Green ALE, c'est pas euh, ALDE. A Green ALE, ez nem az LD-t takarja, ez utóbbi rövidítés. C'est un même groupe. Ez ugyanaz a frakció, ugye mindenki egyetért ezzel. Nem az én hibám, hogyha zöldeket néha össze lehet keverni a liberálisokkal. Négyes cikk tehát, G kompromisszumos. Ki támogatja ezt? Ellenzik, tartózkodás elfogadva. Ötös cikk, H kompromisszumos, három frakció nyújtotta be, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadva. Hatos cikk első bekezdés, I kompromisszumos, két frakció nyújtotta be, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás. Azt mondják, hogy nem fogadták el, ellenőrizzük elektronikusan. Nem, akkor el... Akkor áttérünk a 67-es módosítóra. Ki támogatja ezt, ki ellenzi. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 67-est. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 26-an ellene nem fogadtuk el, tehát szavazzunk a 19-es módosítóról, ki támogatja, aki ellenzi, tartózkodás, nem fogadtuk el. Nézzük a 68-as módosítót Cornelison asszony tollából két részben. Nem egy részben, de egy szóbeli módosítóval. Nincs kifogás ezzel szemben. A 68-as, tehát így, bocsátom, szavazásra mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es Prieto úr tollából mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es módosító Debaker úr tollából az első részről szavazunk, a where possible szavak nélkül, ki van ezen első rész mellett. Ki ellenzi ezt, tartózkodás, elfogadtuk ki van ezen szavak hozzáfűzése mellett, ellen, kezdjük előről, mellette, ellene, tartózkodás, ezen szavakat tehát nem fűzük hozzá a szöveghez. A 71-es módosító kompatibilis, tehát erről is szavazunk. Ki van a 61-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva nézzük meg most a hatos cikk egyes bekezdése után a 72-es módosítót, ki van mellette, ellene tartózkodás, ki van mellette még egyszer, ellene tartózkodás 72-est elutasítottuk. 6-os cikk 2-es beke- 3-as bekezdés 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as, kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nézzük meg most a 78-as módosított Cornelison asszony tollából, ez kompatibilis, ki van ezek mell- emellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os cikk, Ötös bekezdés, erről már szavaztunk az egyes blogban, beleértve a Q kompromisszumost, tehát szavazhatunk a 85-ös módosítóról, Cornelis és Turonen asszonyok tollából, 85-ös módosító tehát. Ez egy törlésre irányuló módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, széles többséggel elfogadtuk. Tízes cikk, új tízes cikk, jé, kompromisszumos, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es cikk, új 10-es cikk, K kompromisszumos, amelyet négy frakció nyújtott be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 11-es cikk 3-as bekezdést, az ó kompromisszumost. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Nézzük a 25-ös módosítót mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es kompatibilis, mellette ki van, ki ellenzi ezt, tartózkodás elutasítva. 11-es cikk, 4-es bekezdés, P kompromisszumos, ezt lefedi az 1-es tömb, tehát szavazunk most a 92-es módosítóról, ki támogatja ezt, ellenzi, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 92-es módosítót. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 mellett a 18-an a 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Átlépünk most A az egyes preambulum bekezdésre a 27-es módosítóra, aki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva, egyes módosító a jelentéstevő részéről okafogyottá válik, ugyanúgy, mint a 28-as, tehát itt van az E kompromisszumos, amelyet három frakció nyújtott be, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Itt van a hármas módosító jelentéstevő tollából, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Aztán az 1A preambul bekezdés után a 29-es módosító egy szóbeli módosítóval, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. A 4-es és 31-es azonosak, együtt szavazunk róluk, mellettük ki van, ellenük ki van, tartózkodás, elfogadtuk őket. Szerkasz úr, a jelentéstevő ellen van? aztán itt van a 32-es módosító szerkesz Delden, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 32-es módosítót. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-19 arányban elfogadtuk. B kompromisszumos, három frakció nyújtotta be, ki támogatja ezt, el, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. A többi módosító alkofogyottá vált, nézzük a 35-öst, Bulan úr tollából, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hármas preambulum elkompromisszumos, négy frakció nyújtotta be, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. A 36-os okafogyott vált, itt van a C kompromisszumos, két frakció nyújtotta be, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 37-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 38-as, Cornelison asszony tollából, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, okafogyottá vált, az ötös preambulum bekezdésnél 39-es módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes a jelentéstevő tollából okafogyottá vált, itt van a C, a hatos preambulum bekezdés, nyolcas módosító, egy szóbeli módosítóval, nincs kifogás a szóbeli módosítóval szemben. Szavazzunk, tehát az ekként módosított nyolcasról mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizik elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 mellett, a 18-an ellene, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Et euh, nous en venons au És most átlépünk a hetes preambulum bekezdésre az M kompromisszumosra, amelyet három frakció nyújtott be. Szavazásra bocsájtom, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A szocialista frakció egy hibáról tájékoztatott, köszönöm. Mivel nem szavaztattam a 15-ös módosítóról a jelentéstevő tollából, a harmadik oldalon szerepel ez a szavazólistán. A hármas cikk ötös bekezdésnél szavaztunk az egyes tömbről, de ez nem fedi le a 15-ös módosítót, amely kompatibilis az 57-es és 55-ös módosítókkal. Ez azt jelenti, hogy az 55-ösről is szavaznunk kell? Nem. Az 55-ös le volt fedve, tehát itt csak a 15-ösről kell szavaznunk, ezt most meg is ejtjük. Tehát 15-ös módosító, ki támogatja a 15-ös módosítót, ki ellenzi, tartózkodás, nem fogadtuk el. Most a szöveg egészéről szavazunk elektronikus szavazás keretében, megnyitom a szavazást. A jelentéstevő támogatja minden módosítás ellenére, amelyet a szövegen eszközöltünk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A jelentést 36 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Et nous en venons au point 12. Következik tehát a 12-es pontunk, és az előzőhöz kapcsolódó jelentés ennek a szavazásnak a témája. Tacs Tamás a vélemény előadója. Az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezések tudom, hogy itt van a 16-os módosító, amelyet Cuber és Patrick Le Hiári kollégák nyújtottak be. Ők az egész bizottsági javaslatot szeretnék elutasítani. Ki támogatja ezt? A 16-ost ellene? Tartózkodás? A 16-os módosítót tehát elutasítottuk. 48-ast visszavonták, ezért a 49-es következik. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, még egyszer ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 49-est. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18-25 arányban nem fogadtuk ezt el. 50-es következik, Darden úr mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es következik, Döbeker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as cikk 1-es bekezdéséhez 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 52 kompatibilis a 8-assal mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3-as cikk 2 bekezés 53, törlés célozelő mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es cikk 55-ös módosító Cornelissen Turunen mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát az 55-öst ellenőrizzük. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 igen, 24 nem, kettő tartózkodás. Tehát az 55-öst elutasítottuk. Ezért tehát szavazunk az 56-osról, Helmer úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es cikk 1 bekezdés. Van egy új módosító 57 de Bakker mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as ugyanez mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59, ezt visszavonták, de egyébként sem volt befogadható. Tehát a 60-asra megyünk, de Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es bicottó törlés céloz, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62 megint bizottó mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os Cornelis Szent mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 63-as fogyott, És a 64-es következik, Corneli Centuronen mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. 65 Darden úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67-es Bicotto mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as Bicotto megint törlésről szól mellette, ellene tartózkodás elutasítva, akkor a 11-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 bizottó mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es bulon mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es bizottó megint törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva 72 bizottó mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 73 Cornelis Turunen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 Cornelis mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 75 Elmer úr kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Jön a 12-es előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 76-osról szavazunk, mert a 73-ast elfogadtuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk 1-es bekezdés 77-es, Cornelissen Turunen mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Tehát a 77-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17 igen, 26 nem. Tehát elutasítottuk. 78-as Döbaker úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk 1 elbekezdés, 13-as az előadójé szóbeli módosítóval, senki nem ellenzi a szóbeli módosítót, akkor az így módosított 13-as mellett ki van? Van valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Nincs, ugye? Senki nem ellenzi ezt. Ki mondta, hogy nem? Á, a néppárt tanácsadója javasolta. Na, hát itt közben még a néppárt is beleszól. Nem kellett volna mindent elfogadnom a nép, tehát a népet, akkor nem támogatja ezt a szobeli módosítót? Na jó. A szocialisták... Na mindegy, tehát akkor most szavazzunk az eredeti 13-as módosítóról. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor a 79-est is meg kell, hogy szavazzuk, túl nem mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as bizottó mellette, ellene tartózkodás elutasítottok. 81-es Darden úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk 4 bekezdés 82 bicottó mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanitt vagyunk, a 14-es módosító az előadói kompatibilis, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 Connery Turunen, kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás. Na, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a 83-asról a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 17, igen, 27, nem. Arányban elutasítottuk, és kettő tartózkodás is volt. 7-es cikk 1-es bekezdés 84-es módosító törlést céloz, megint Bicotto asszony mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 7-es cikk 3-as bekezdés, első albekezdés, van egy B kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 7-es cikk 6-os bekezdés 88-as módosító Bicotto asszony törlés céloz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as cikk 2-es bekezdés 89-es Cornelisen Turunen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés ugyanitt 90-es Cornelisen Turunen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Új 10 cikk, C kompromisszum, két frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es cikk a 91-es módosító Dardenul úr ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es cikk, 1-es bekezdés, második bekezdés, 92-es módosító Dáden úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es cikk, D kompromisszum három frakció mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután 12-es cikk, egyes bekezdés, 96-os bicottó, törlés célzó módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es módosító bicottó asszony mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19-es módosító Corneli Szenturunen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ezután a 20-as módosító bullámú mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es Darden úr mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as Baker úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, még mindig a 3A, 24-es Cornelisen Turunen mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 5-ös preambulum 25-ös Bicotto mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2-es az előadójé mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük akkor a kettes módosítót. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 igen, 20 nem, és két tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 28-asról nem tudok semmit. Ja igen, bocsánat. A 28-as kompatibilis, tehát szavazhatunk. Pupa kiszúr mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os Thomas Mann, az is kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett a 26 es nem kell, a 6-os preambulum bekezdés 29-es módosítót visszavonták, nem is volt befogadható, tehát az előadó 3-as módosítója mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 30-as Papadopoulou asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es Thomas Mann kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es Bicotto visszavonták, 4-es az előadójé mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es Pupa kiszúr kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as Helmer úr szintén kompatibilis mellette A 33-as mellett ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os módosító Dardenor mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös előadói mellette ellene tartózkodás Jaj, elnézést, okafogyott, mondja az elnök asszony. Akkor 35-ös következik, ez kompatibilis a 36-ossal, tehát akkor erre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hatos módosító az előadói mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük még egyszer a hatos módosítót. Megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom, 17 igen, 25 nem arányban elutasítottuk. És 10-es preambulum bekezdés A kompromisszumos módosító két frakciói mellette ellene tartózkodás ezt a kompromisszumot elfogadtuk. Ezért a 41-es pupa kész következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 bizotasszony mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42 Thomas Mann ö, részenkénti szavazást kértek a szocialisták. Ez azt jelenti tehát, hogy az első részről fogunk szavazni, bizonyos szavak nélkül, ami írásban szerepel a listán. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Az első részt elfogadtuk, majd a többi, hogy ki, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, tehát ezeket a kiegészítő szavakat elutasítottuk. A hetes okafogyót, és A 44-esről szavazhatunk, mert kompatibilis. A 43-asról nem, hogy az elnök asszony, nem jó, a 44-es is oka bogyottá válik. Tehát a 45-ös következik, Cornelissen Turunen mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 46-as kompatibilis, Darden úr mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es Elmer úr mellette ellene tartózkodás elutasítva. Na akkor most elektronikusan szavazunk az így módosított teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 36 igen, 4 nem, és 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. votes disent qu'on peut réécrire. Akkor most már kompatibilisebb formába lehet hozni ezt a kettes paktumot a szociális szempontokkal együtt. Követ, befejeztük a szavazásunkat, és jön az eszmecsere pont most a költségvetés általános előadójával. Euh, Tisztelt kollégák, javaslom, hogy folytassuk a munkát. Itt van a 14-es napirendi pont. Egy eszmecsere Giovanni Laviával, aki a 2013 évi költségvetés tervezett általános előadója. Köszönöm, előadó úr, hogy itt van körünkben ez az eszmecsere fontos számunkra, mert a 2013-as költségvetés általános iránymutatásaival foglalkozik, valamint a szociális ügyek és a foglalkoztatás ügyterületen kijelölendő prioritással. A trialógussal teológus fog majd a tárgyalások alapjául szolgálni június 20-án, július elején a tanácssal, hogy megállapodjunk a 2013-as költségvetésről. A foglalkoztatásügyi szakbizottság véleményét a 2013-as költségvetéssel foglalkozó jelentéstevőnk Bulan úr készíti, vele határozzuk meg a prioritásokat. Ezen perspektívában fontos önnel eszmecserére sort keríteni ezen költségvetés általános bemutatása céljából minden szakbizottságnak megvannak a saját prioritásai, de ne legyen kétsége a felül, hogy a mieink valóban alapvető jelentőségűek. Köszönöm. Köszönöm azt a lehetőséget, hogy itt a szakbizottságban bemutathatom az irány mutatásokat a 2013-as költségvetésre vonatkozóan. Ahogy mindenki számára ismert, a 2013-as költségvetés az utolsó a 2007-2013-as költségvetési időszakban. Egy olyan költségvetés, amivel nagyon sok programot lezárunk, amelyek ebben az időszakban indultak be. Mint minden költségvetés, ez egy olyan költségvetés, amelynek esetében meg kell határoznunk a fellépéseink körében a prioritásokat, de szemításba kell vennünk azokat a programokat is, amelyek az előző években kezdődtek, és ezek esetében elkerülhetetlenül sort kell keríteni a kifizetésekre. A kifizetések témája a legnehezebben kezelhető, hiszen nyilvánvaló, hogy a válságidőszakát éljük, nagyon sok országban az intézmények nehézségekkel néznek szembe, és azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy sok európai ország hozzájárulása az európai költségvetéshez egy olyan hozzájárulás, amelyet nagyon nagy nehézségek közepette ö, tesznek. Éppen ezen okoknál fogva már tavaly is a tagállamok a tanácson belül, illetve az egyeztetés során az Európai Parlamenttel, amikor meghatároztuk a 2012-es költségvetést, nos, számos tagállam erőteljesen csökkentette a kifizetési előirányzatokat. És ez egy olyan téma, amely a 2013-as költségvetés esetében is vissza fog térni. Csak egy elem a figyelmükbe ajánlanám azt a tényt, hogy a 2012-es év költségvetésének végrehajtása során 15 milliárd eurót kértek a tagállamok az utolsó hónapban, tehát december hónap folyamán, de a bizottság csak ezen összeg kis részét tudta kifizetni, 10 milliárd euró pénzügyi szükségletet a 2011-es költségvetésből, Nos, ezeket átcsoportosították a 2012-es évre, is, már a 2012-es év sem volt bőkezű a kifizetéseket illetően. Olyan költségvetés volt ez, amelynek a forrásai jóval alatta maradtak az igényeknek. Nos, a kifizetések témája egyre nagyobb jelentőséget nyer majd a pénzügyi terv vége felé. Ezzel a témával kapcsolatosan nyilvánvalóan a 2012-es költségvetés kapcsán is nagyon erősen foglalkoznunk kell. Éppen ezért kértem, hogy erősen figyeljünk a kifizetésekre, a tanácssal és a bizottsággal folytatott viták során, hiszen az év során állandó monitorozására lesz szükség ennek a helyzetnek. Nyilvánvaló, hogy épp most fogadtuk el az elmúlt plenáris ülésen a költségvetés általános iránymutatásait, és figyelmünket két nagy témára kívántuk összpontosítani, amelyek irányvonalként kellett, hogy szolgáljanak a következő 2013-as költségvetés szempontjából. Egyrészt a növekedés és a fejlesztés témája, a másik önöknek nagyon fontos téma a foglalkoztatás témája, különösen a fiatalok foglalkoztatásának témája, hiszen a munkanélküliségi ráta különösen a fiatalokat sújtja egész Európában. És nyilvánvaló, hogy ezen prioritásokon belül a specializált szakbizottságok segítségére van szükségünk, hogy a lehető legjobban felhasználjuk azokat a szűkös forrásokat, amelyekkel rendelkezünk. Ezért kértük, hogy az összes speciális szakbizottsággal találkozhassunk, hiszen így együttesen a kollégákkal, akik az egyes szakbizottságokban tevékenykednek, közösen meghatározhatjuk a 2013-as költségvetés prioritásait. De felelősen kell ezeket meghatároznunk, nem csupán a pozitív prioritásokat, tehát azon területeket, amelyeken belül egyre nagyobb igények vannak a kötelezettségvállások és a kifizetések tekintetében, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy vannak-e olyan területek, olyan programok, amelyek nem elég jól teljesítenek, amelyek nem használják ki teljes mértékben a forrásokat, olyan programok, amelyeket kevéssé fontosnak tartunk, amelyek folytatását kevésbé fontosnak tartjuk, hiszen a válság időszakában nem csupán végre kell hajtanunk egyes fejezeteket, hanem negatív prioritásokat is ki kell jelölnünk, amelyeket feláldozhatunk. Egy másik szintén fontos téma az Európai Parlament számára, és fontos is, ez a KKV-k témaköre. Hiszen nem kerül el a figyelmüket, hogy az elmúlt tíz évben az új munkahelyek 25 85%-a a KKV-kban teremtődött. Fontos tehát erre a beavatkozási területre is nagy figyelmet fordítani, hiszen ez a foglalkoztatás területén kedvező hatásokat eredményezhet. És aztán van még egy olyan téma, amely hagyományosan fontos a parlamentnek, ezek a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések. Még nem ismerjük az egyes fejezetek márzsát, mozgásterét, nem tudjuk, hogy milyen forrásaink lesznek majd, amelyeket ezen kezdeményezéseknek szentelhetünk, de javasoljuk ezen kezdeményezésekhez ugyanazt az ütemtervet, mint tavaly. Tehát szeretnénk a kísérleti projektek és előkészítő fellépések listáját előzetesen benyújtani a bizottságnak, hogy értékelhesse ezek végrehajthatóságát, annak érdekében, hogy ne blokkoljunk le forrásokat kezdeményezésekre, és aztán ezeket a kezdeményezéseket esetleg nem lehet végrehajtani. Éppen ezért kérjük, hogy az egyes szakbizottságok május hónap végéig gyűjtsék össze a kísérleti projektek előkészítő fellépéseket, amelyeket a kollégák be kívánnak nyújtani, és aztán költségvetési szakbizottságként ezt a listát benyújtjuk az Európai Bizottsághoz, hogy az Európai Bizottság még nyár előtt a végrehajthatóságot értékelni tudja. És aztán az előkészítő felépések, kísérleti projektek végső csomagját el tudjuk készíteni, és csak azon projektek szerepelnek majd ott, amelyek végrehajthatók. Hogy ne blokkoljunk forrásokat olyan projektekre, mint ahogyan a múltban ez sokszor megtörtént, amelyek nem hajthatók végre, vagy azért, mert létezik egy olyan költségvetési sor, amely lefedi ezeket a projekteket, vagy pedig azért, mert az Európai Bizottság szerint az adott projekt nem végrehajtható. Egyebekben a rendelkezésükre állok valamennyi kérdés megválaszolása céljából, csak emlékeztetnék arra, hogy a költségvetési eljárás következő szakasza az Európai Parlament értékelése, az Európai Bizottság javaslata során, amely április 25-én fogja benyújtani javaslatát, és aztán minden egyes szakbizottságunk elkészíti értékelését erről a javaslatról, hogy aztán megszülessen a trilógusra a mandátum, illetve a költségvetési szakbizottságban záró szavazást tarthassunk erről az anyagról. Elnök, köszönöm általános előadó úr ezt a beszámolót, és azt az emlékeztetőt, az állásfoglalást, amelyet az Európai Parlament elfogadott a 2013-as költségvetés általános iránymutatásáról. A mi jelentéstevőnk Filip Bulan úr, azonnal meg is adom neki a szót. Madame la Présidente, merci au rapporteur général. Köszönöm, elnök asszony, Lavia úr, köszönöm a beszámolót elmondta, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe, és hogy milyen kontextusban illeszkedik a 2013-as költségvetés. Azt hiszem, hogy a Lavia úr által felvetett intézkedések jó irányba mutatnak, hiszen munkahelyek teremtésére irányulnak, különösen a KKV-kkal kapcsolatosan kiemelném, hogy a 2013-as költségvetésnek támogatnia kell az EU 2020-as stratégiát, meg fölfinanszírozást kell biztosítani az úttörő kezdeményezéseknek az új képességek, új munkahelyek céljából és az Európai Szegénység Ellenes Platform céljaira kiemelem azt is, hogy el kell ismernünk a fiatalok drámai helyzetét a munkaerőpiacon, és a munkahelyteremtés újra fellendítésének szükségességét, valamennyi eszközbe kell vetnünk európai szinten erre a célra, és üdvözölném, hogy az európai szociális alapok fel nem használt részét a fiatalok munkahely, munkanélküliségének csökkentésére fordítsuk, valamint a KKV-k támogatására, amelyek nagy munkaerőt, munkahelyteremtő potenciállal rendelkeznek. Ezt a 2013-as költségvetésre is figyelembe kell venni a több éves pénzügyi keret kialakításakor új forrásokat kérünk a szociális partnerekkel a képzés területén, a kutatás területén, az eszát jobban fel kell használni, illetve az európai globalizációs alapot úgy szintén, és kiemeljük itt azt a problémát is, a, amely az Európai Globalizációs Alap felhasználásához kapcsolódik. A mikrofinanszírozási eszközhöz könnyebben hozzá kell férni, és az EURES és a kísérleti projektek is fontosak. Az első munkahely projekt az EURES keretében. Nos, a 2013-as költségvetés esetében szeretnénk tudni, hogy milyen rész marad a ö, foglalkoztatásügyi szakbizottságnak a költségvetési sorokat, illetően amelyek minket érintenek. A globális borítékból a különböző műveletekre, mint az EURES, a Progress és a mikrofinanszírozási eszköz, az innováció és a ö, szociális ö, dialógus, talán a jelentés révén kísérleti projekteket fogunk majd benyújtani, amelyeket remélhetőleg finanszírozni fognak ezen költségvetés keretében végezetül. Szeretném jelezni, hogy a tagállamok természetesen fontos szerepet játszanak az innovatív munkahelyteremtési felépések indításában, de az Európai Uniónak koordinálnia kell ezeket a fellépéseket, ösztönöznie kell az innovációt, és erős szociális konvergenciát kell teremtenie. Andor biztos úrral vitáztunk azt illetően, hogy növekedési és foglalkoztatási intézkedéseket is belevesznek a gazdaságirányítás keretei közé, és én azt mondtam, hogy a gazdaságirányítás után jó lenne, hogyha a szociális irányítás formát is létrehoznánk. Köszönöm, elnök asszony. Um, Madame Lambert. Lambert asszony. Thank you and thank you very much for the, the... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a bemutatót. Nagyon határozott figyelmeztetéseket hallottunk a kifizetési előirányzatokról, illetve arról, hogy a tanácsnak sokkal határozottabban kell fellépni. Van néhány kérdésem. Az, az egyik, hát tulajdonképpen amiről itt beszélt, hogyan határozzuk meg azt, hogy mi a fenntartható a jelentésében, mert többször is felmerül, és számomra nem világos, hogy most ez a fenntartható növekedés dimenziónak felel meg, tehát beruházás az új technológiába, az zöld technológiákba, képzésbe, és így tovább. Vagy ez csak hosszú távú fenntarthatóság szempontjából érti ezt a kifejezést és tudom, hogy ez egy kicsit a következő eszmecserénkről is szól, hát a fiatalok munkanélküliségét nagyon helyesen kiemeljük, de vannak még más problémák is. A munkaerőpiac egyéb problémái között, közé tartozik az, hogy a tényleges nyugdíjkorhatárt emeljük meg. Tehát független attól, hogy az egyes tagállamok mit tesznek, de tudjuk, hogyha valaki az 50-es éveiben elveszti a munkahelyét, akkor nagyon-nagyon nehezen tud visszatérni a munkaerőpiacra. És itt is van egy probléma, tehát a, tulajdonképpen a, a skála két végén van problémánk. Nem tudom, hogy ön ezt a, a stratégia részének tekinti-e, amelyet javasol. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Hogyha nincsen, akkor újfent köszönetet szeretnék mondani Lavian úrnak, hogy itt van körünkben. Meg kell vizsgálni, hogy az elgazati megközelítésnek milyen kihatásai vannak ezen állásfoglás fényében, amelyet elfogadtunk ez egy általános iránymutatással foglalkozó állásfoglalás, de hogyha jól értem, a költségvetési megközelítéssel foglalkozik összességében, és a mi szakbizottságunk számára ez mindenképpen nagy kiigazítás, ami bevezettek az utolsó csúcson. Ennek a 80 milliárdnak az újra mobilizálását, illetően az alapokból, amelyeket nem használtak eddig fel. A tagállamokban a klasszikus költségvetési törvény, a költségvetés módosítás megszavazása. Itt nem ez a helyzet, legalábbis az a benyomásom, és ezen bejelentés után az, hogy hogyan is kezelik majd ezt az ügyet költségvetési szempontból, a foglalkoztatás, és különösen a fiatalok foglalkoztatásának dimenziójának szem előtt tartása nagyon fontos pont, és tisztáznunk kell ezt illetően az irányvonalunkat. Itt egy alapvető költségvetés módosításról van szó, és társjogalkotóként azt hiszem, hogy fontos, hogy világos magyarázatokat kapjunk, és mi is hozzá tudjunk szólni. Foglalkoztatásügyi szakbizottságként azt hiszem, hogy ez a költségvetés módosítás, mert ezt így kell neveznünk, ez fontos, és közelről meg kell ezt vizsgálnunk, hiszen nagyon sokszor tesznek bejelentéseket, amelyeket aztán nem követnek tények. Nagyon csodálkoztam azon, hogyan szótájtett a tagállamok kötelezettségvállalásairól is, ellenőrizzük együtt, hogy milyen kihatásai lesznek ennek azon szakpolitikákra, amelyek közvetlenül érintik a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottságot. Tehát ez az utolsó pillanatban való mobilizálás, mozgósítás Nos, ez arra válaszol -e, hogy mi az utolsó pillanatban nagyon sok kötelezettségvállalást kértünk. Köszönöm szépen, először is megköszönök minden megjegyzést, megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Hát abból indulok ki, amit önök nem láthattak még, mert Beresz elnök asszony már, hogy ezt megnézhet, megnézhette, itt van a kezemben. A hav, ö, van egy ilyen kis grafikon, ami a havonkénti kéréseket mutatja. Itt volt az asztalon, és ebből a grafikonból is kiderül, hogy látszik, hogy az utolsó hónapban, hónapban ö, mennyire megemelkedik a kérelmek ö, száma. És két fő témáról van itt szó. Az egyik az, hogy egyes tagállamok nem szeretnék elveszteni az N plusz 2-es szabály miatt azokat az erőforrásokat, amelyeket egyébként ugye nekik szántak. És ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan egészen az utolsó napig vannak nekik számláik, tehát tulajdonképpen nem, egyes tagállamok nem használtak ki. Minden Spanyolország, Olaszország szerette volna elkerülni, hogy elveszítse ezeket a finanszírozásokat, és ezért nyújtottak be a kérelmeket, és akkor van egy másik dolog, ami miatt megemelkedik ilyenkor a Számos strukturális alapok szabályait, rendeletét megváltoztatták, a társfinanszírozási arány megváltozott egyes tagállamokban, amelyek válságban vannak. Ez azt jelenti, hogy a közösségi finanszírozási arány megemelkedett, és ezért ennek köszönhetően is az érintett tagállamokban megnőtt a kérelmek száma. Vannak olyan országok, ahol regionális politikában két milliárd eurót nem használtak el. Ez vannak olyan országok, ahol csak 1,2 milliárd, van, ahol 600 millió, bizonyos országok érintettek, tehát nagyon nehéz, nehézségek vannak a kifizetésekkel kapcsolatban, különösképpen olyan projektek esetén, amelyeket a strukturális alap, szociális alap keretében indítottak be, és ezeket a projekteket az év elején Ezeket a projekteket kifizették már az év elején, de a, voltak olyan pénzek, amelyeket más, amelyek más projekteket céloztak volna, és aztán az év végén ugye nehézségekbe kerültek, nehézségek közepén találták magukat. A tanácsa és a bizottsága folytatott trialógusból kiderült, mert azért nem mindegy 18 millió euróról van itt szó, tehát azért ugye ha 18 millió euróról beszélünk, akkor, ne, akkor mindenki ö, alapvető költségvetés módosítást emleget, mert azért ez egy jelentős tétel. Megköszönöm mindenkinek egyébként a megjegyzéseit és kérdéseit. Nagyon helyesen mondta Lambert asszony, hogy oda kell figyelni Nyilván a munkanélküliség a probléma, de hogy a felnőttek munkanélkülisége is probléma, és egyébként az útmutatásban megemlítjük a munkanélküliséget, majd hozzátesszük, hogy és különös figyelmet fordítva a fiatalokra, de ez nem jelenti azt, vagy nem mondjuk azt, hogy emiatt nem vesszük figyelembe a munkanélküliek többi részét. A probléma az az, hogy a legnagyobb részük fiatal, de természetesen vannak idősebbek is, akik, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacról, akkor támogatást kell, hogy kapjanak ahhoz, hogy új munkahelyet találjanak maguknak. Mit jelent a fenntarthatóság? Volt egy ilyen kérdés is. A fenntarthatóság tényleg a hosszú távú politikákat jelenti, tehát olyan politikákat kell megvalósítanunk, amelyek fenntarthatóak, és ez a beavatkozás összes részére vonatkozik, tehát a halászatnak is fenntarthatónak kell lennie, a mezőgazdaságnak is, a mezőgazdaságnak is fenntarthatónak kell lenni, nem használhatja ki az erőforrásokat, de minden egyes, az iparpolitikától kezdve minden egyes politikára igaz a fenntarthatóság, gyakorlatilag ez horizontális, és azt hiszem, hogy ezt a trialógusban is hangsúlyozni kell, az önök segítsége ebből a szempontból rendkívül hasznos lesz a számunkra. Az előadó hoz érek utoljára, nem azért, mert ő a legkevésbé fontosabb, hanem azért, mert vele biztos, hogy majd még többször is fogunk találkozni a költségvetési eljárás soralálkozni. Világos, hogy támogatnunk kell az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit, és egyébként ezt nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy ebben az irányban haladunk tovább, de sajnos tudjuk azt is, hogy a költségvetésben rendelkezés álló erőforrások nem elegendőek ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket elérjük, és az új pénzügyi tervben is valószínűleg módosításokra lesz szükség. A politikák struktúráját módosítani kell ahhoz, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit elérjük. Ami a mi prioritásainkat illeti, én egyetértek önnel, tehát a kis és középvállalkozásokat támogatni kell, azért, mert ők is segítenek a stratégia célkitűzésének az elérésében és a munkanélküliség problémájának a megoldásában. És a szakmai átképzést is segíteni kell. Ez segítheti azokat, akik elveszítik a munkahelyüket, és aztán úgy, hogy új képesítést szereznek, új munkahelyet találhatnak. Az EURES, a PROGRESS, a mikrofinanszírozás kapcsán egyetértek, tehát tényleg nagyon közel áll ez a téma a szívemhez, meg mindenképpen megoldást kell találni, a, csökkenteni kell a kérelem és a kifizetések között eltelt időt, mert nagyon-nagyon hosszú ez a, az idő, tehát az, az, EGA, az EGA-hoz benyújtott kérelmek és a kifizetések között, akik elveszítik a munkahelyüket a globalizáció okozta változások nyomán, támogatást kell, hogy kapjanak, ebben működjünk együtt. Az utolsó megjegyzésem, mielőtt befejezem, a 82 milliárd euró amiről beszéltem, a bizottság egyik bejelentése, mindannyian tudják, hogy ez a 82 milliárd euró nem friss, nem új erőforrás, hanem olyan erőforrás, olyan nyolc pénz, amelyet még nem használtak fel a regionális politikában, és a hát általában a regionális politikák az, jönnek utoljára, a, az érintett területi ö, entitások hajtják végre a programokat. Ebből a szempontból szerintem nagyon fontos minden egyes eh, közigazgatást arra ösztönözni, hogy alakítsák át a programokat, eh, és a bizottság által nyújtott lehetőségeket használják ki, tehát ebbe az irányba is lépjenek, és ö, oldják, használják a munkanélküliség problémájának a megoldására ezeket az erőforrásokat, amelyek ma elérhetőek, de persze megfelelő kifizetésekre van szükség ahhoz, hogy a politikákat le tudjuk fedni. Köszönöm. Merci beaucoup. Alors, je vais utiliser la... Köszönöm szépen. Modern technikát szeretném alkalmazni, nem működik. Szerettem volna kiaknázni ezt a grafikont, de a jelentéstevő úr segítségével köröztetni fogjuk majd, hogy mindenki megismeri ezt a grafikont. Nos, ami ezt a 82 milliárdot illető, hogyha jól értem, ez azt jelenti, hogy most egyszerűen egy vita lesz az Európai Bizottság és a tagállamok között, tehát az Európai Parlament nem avatkozhat be ebbe a vitába. Nem vagyok költségvetési szakértő, de ez egy olyan dolog, amelyet én ellentmondásosnak tartok. Szavaztunk egy költségvetésről, aztán az Európai Bizottság bejelenti ezt a módosítást a költségvetés felhasználását illetően. Mi ez a 82 milliárd van itt egy dolog, ami most akár itt a bejelentést vizsgálva, akár a realitást vizsgálva, a bizottság ezen javaslatát, illetően amelyet a legutóbbi Európai Tanács támogatott. Nos, ezt illetően mindenképpen pontosabb információkra van szükség, hiszen mi a választókörzetekből érkezve, mit mondanak ott a választóink, mi ez a pénz, ez új pénz, honnan jön ez, milyen munkahelyeket teremthetünk ezzel. Hát akkor ezzel kapcsolatban egy kicsit meg kell világítanom a dolgokat a 82 milliárd euróról valami is a helyzet. mindannyian tudják, hogy a strukturális alapok erőforrásai a regionális politika számára a tagállamok között kerülnek szétosztásra, és nagyon sok esetben regionális programok végrehajtására használják fel őket. A bizottság nyilvánvalóan jóvá hagyja ezeket a programokat, és aztán a jóváhagyás után folyamatosan figyelemmel kíséri a végrehajtást. És most a bizottság azt mondta, hogy az erőforrásokból 82 milliárd eurónyi összeget még nem használtak fel, a bizottság pedig nyitott arra, hogy az újraprogramozást megvalósítsák, tehát ezeknek az alappénzeknek az újbóli kiosztását, tehát mindegy, hogy regionális vagy milyen programokról van szó, az egyes tagállamoknak a struktúráitól függ ez, a mi költségvetésünkben ezeket a pénzeket már felcímkézték az egyes tagállamoknak, és ez így is marad, tehát a tagállamok felé maradnak felcímkézve ezek a pénzek. A költségvetéspolitika szempontjából, a mi szempontunkból már megvan ezeknek a pénzeknek a, a címzetje, a tagállamok viszont a regionális politika keretében módosíthatják a, a pénzek végcélját, vagy célzott programjait, tehát mondjuk egy beavatkozás egy programról átcsoportosíthatják ezeket egy másikra, és ezzel kapcsolatban mondta a bizottság, hogy nyitottak, segítik az, az átprogramozási eljárásokat azért, hogy segítsék a tagállamokat, olyan igényeket is támogassanak, amelyek felmerültek. De mondom még egyszer, hogy nincs itt új pénzről szó, még mindig ugyanazokról a pénzekről van szó, amelyek a több éves pénzügyi terv keretében voltak elérhetőek, és nyilvánvaló az is, hogy nem születtek új költségvetési döntések. Tehát számunkra ugyanígy marad ez minden a regionális politika keretein belül, ugyanezeken a sorokon, tehát a költségvetés szempontjából nem változik meg sok. Elegendő változás történik ahhoz, hogy a tagállamok és a régiók átprogramozhassák ezeket az erőforrásokat annak érdekében, hogy hasznosabban fel tudják őket, hasznosabban tudják őket alkalmazni olyan problémáknak a megoldására, amelyek felmerültek. Köszönöm. Köszönöm, általános előadó úr, de láthatja, hogy itt valódi nehézségbe ütközünk, mert a legutóbbi Európai Tanács során a bizottság elnöke és a tagállamok nagyon sokat beszéltek erről a 82 milliárdról, mint hogyha ez lenne a növekedési stratégia és a versenyképességi stratégia alfája és omegája minden egyes tévé, rádió, csatornán bejelentették ezt a jó hírt. Noha a valóságban itt egy kudarcról van szó, ez annak a tény megelepítés, hogy a tagállamok nem használják fel jól az Európai Uniós költségvetési forrásokat, amelyek rendelkezésükre állnak. Tehát itt a 2013-as költségvetés mobilizása keretében, de a következő pénzügyi tervre tekintettel is. Ebből mindenképpen tanulságokat kell levonnunk, hiszen az Európai Bizottság ki találhat bármelyik pillanatban egy ilyen 82 milliárdos újrafelendítési tervet, ez valójában nem is az. A tagállamok néha vonakodnak ezen források mobilizálását illetően a társfinanszírozási feltételek miatt, hiszen minél kevesebb pénzt használnak fel az európai költségvetésből, annál kevesebb saját forrást kell ehhez hozzátenniük. Tehát ez a 82 milliárd szerintem egy vészcsengő, hiszen ez azt jelenti, hogy ezeket a forrásokat nem mobilizálták, és amikor itt a növekedést, a foglalkoztatást kell támogatni, akkor itt van rendelkezésre álló forrás, az azt jelenti, hogy ezeket a forrásokat nem használták fel jól. A következő tervezési időszak során azt hiszem, hogy mindenképpen el kell jönnünk, hogy ez a helyzet ne ismétlődjön meg újra, tehát ebből le kell vonni az összes tanulságot. Ezt mondom a bizottság felé is. Tehát meg kell vizsgálnunk, a helyszínen, az Európai Bizottságon belül és szakértők részvételével ezt a problémát. És egy utolsó megjegyzés, ha megengedi, a globalizációs alkalmazkodási alapot illetően elmondta, hogy mennyire fontos ön szerint, és jelentéstevünk Harkin asszony is jelen van, hogy mennyire fontos, hogy a döntéseket gyorsan meg lehessen hozni ezen a területen. Nos, úgy véljük, hogy ha valóban következetesek vagyunk ezzel a stratégiával, akkor az európai globalizációs alapot egy saját specifikus költségvetési sorral kell felruházni, hiszen ez csökkenteni a források mobilizálásának határidejét. Biztos vagyok benne, hogy ez számos vitat tárgyát képezi az önszakbizottságán belül, és más alkalmunk is lesz arra, hogy visszatérjünk erre a témára. Általános előadó úr, köszönöm szépen látogatását, ezt az eszmecserét, jó munkát kívánok, és ne kételkedjen afelül, hogy jó véleményt fog -e kapni a foglalkoztatásügyi szakbizottság részéről, beleértve a trilógus során zajló tárgyalásokat is. Köszönöm. befejezt ezt a napirendi pontot, és áttérünk a 15-ös napirendi pontra, amely szintén kapcsolódik ehhez az előző ponthoz, mivel itt egy meghallgatásról van szó, amelyet a több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezés kapcsán kívántunk megszervezni. Üdvözlöm a résztvevőket ezen a szmecserén. A meghallgatás ötlete egy egyszerű megállapításból fakadt. Turunen asszony jelentésével mm, foganatosítottunk néhány kezdeményezést. Az Európai Bizottság közleményében, amely a több lehetőséget a fiataloknak címet viseli válaszolt a parlament ezen munkájára, és most meg kell vizsgálnunk, hogy mi a jelenlegi helyzet, ellenőrznünk kell, hogy mit is várnak tőlünk, mit kell tennünk, mit lehet tenni konkrétan az Európai Unióban ezen a területen tájékoztatásul közlöm, de azt hiszem, hogy önök ezt már tudják. Ezen meghallgatás ö, során lesz egy szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz majd egy állásfoglalással együtt, amelyet a plenárison nyújtunk majd be valószínűleg, és amely kérdés, illetve állásfoglalás ezzel a szakpolitikával foglalkozik. Ezen kívül vitázni fogunk erről a kezdeményezésről, Francesca Balzani, aki itt van körünkben, és köszönetet mondok neki. Ő általános jelentéstevőként a 2012-es költségvetésre vonatkozóan, amely ahogy valamilyen módon párhuzamosan párban Giovanni Laviával, hogy a 2012-2013 közötti összeköttetést biztosítsa. Nos, ő is fel fog szólalni majd a meghívottjainkat követően. Kezdjük meg tehát Jean-Louis Deproverrel, aki az Európa 2020 igazgatója a foglalkoztatásügyi főigazgatóságban, hogy bevezesse a bizottság javaslatát a több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezéssel kapcsolatosan, amely egy úttörő kezdeményezés volt a 20 as stratégia keretében. Igazgató úr, önni a szó körülbelül 10 percben. Madame la Présidente, euh, Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy talán hasznos lehet nem csupán bevezetni ezt a kezdeményezést, de azt hiszem, hogy most már jól ismert az önök szakbizottsága által. Szeretném a jelenleg zajló munkálatokról tájékoztatni önöket. Nos, ez a kezdeményezés, amelyet Barozó elnök úr jelentett be az Európai Parlament előtt októberben tartott beszédében. Nos, ezt a kezdeményezést decemberben mutattuk be. Ez megfelel egy politikai és szociális vészhelyzetnek, hiszen látjuk, hogy rendkívül magas és egyre növekszik a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében számos tagállamban. A fiatalkori munkanélküliség rendkívül aggasztó minőségi jegyeket is ölt, hiszen egyre növekszik azon fiatalok aránya, akik nem vesznek részt iskolai képzésben, nincsen munkahelyük, nem tanulnak, Ugyanakkor ez a munkanélküliség állandósul, hosszú távúvá válik, egyre több azon fiatal munkanélküliek száma, akik nagyon hosszú ideig munkanélküliek. Nos, Barozó elnök úr ezen bejelentése meg jelenik az Európai Bizottság december végén közétett közleményében, és ahogyan elnök asszony is emlékeztetett rá, ennek nagyon nagy visszhangja volt az állam és kormányfők informális ülésén, amelyet január végén tartottak. Nos, ez a kezdeményezés azt célozza, hogy számos intézkedést, sürgősségi fellépést indítsunk egy specifikus problémakörrel kapcsolatosan. A foglalkoztatás problémája természetesen sokkal szélesebb keretekbe illeszkedik. A bizottság visszatér majd erre április hónap során a foglalkoztatásügyi csomag bemutatásával, közlemények, munkadokumentumok bemutatásával, amelyek foglalkoznak a foglalkoztatás kérdésével sokkal szélesebb keretek között, mely keretek közé illeszkedik ez a kezdeményezés, amely a fiatalok foglalkoztatásának prioritására irányul. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amely négy fő cselekvési területet ölel fel. Egyrésztről az iskola elhagyás, elkerülés az egyik ilyen cél. Aztán az olyan képzések indítása, amelyek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelnek, az képzési kínálat szélesítés a munkakörnyezetben, a jobtréningek és egyéb formulák révén, amelyekre nem sokára visszatérek, és általánosabban pedig ide tartozik az első munkahez való hozzáférés megkönnyítése. Ez egy olyan kezdeményezés, amely elsősorban a tagállamok célokra irányul, és másodszorban pedig specifikus kezdeményezéseket is tartalmaz az Európai Unió, az Európai Bizottság részéről a költségvetési alapon, amely a 2012-es költségvetési év keretében a parlament révén rendelkezésünkre állt. Ami a tagállamokat illeti, az volt a szándékunk, hogy egy politikai párbeszédet kezdeményezzünk velük, különösen azokkal a tagállamokkal, ahol a munkanélküliség különösen agasztó mértékeket ölt, hogy segítsünk nekik a nemzeti cselekvési terveikben, hogy jobban elérjék prioritásaikat, illetve megfelelő esetben annak céljából, hogy segítsük őket, hogy az európai forrásokat jobban fel tudják használni, akár az európai szociális alapból, akár az európai kohéziós alapból. Nos, konkrétan ezen fellépések egyrésztről irányulnak egy fellépési csapat létrehozására azon nyolc tagállamban, ahol a munkanélküliségi ráta a legmagasabb, és számos bilaterális ülést is tartunk Brüsszelben ezen hét tagállam delegációival, ahol is a fiatalok körében a munkanélküliség magasabb, mint az európai átlag. Itt minden egyes esetben politikai pluridisciplinális párbeszédről van szó, a foglalkoztatásügyi, az oktatási kulturális főigazgatóság, a regionális ügyi főigazgatóság, a gazdaság és pénzügyi főigazgatóság képviselői úgy szintén jelen vannak, tehát politikai ö, dimenziója is van ennek, de pénzügyi dimenziója is. Nos, ezen bilaterális ülések keretében egy folyamatot indítunk, egy folyamatos eszmecsere révén, folyamatos tájékoztatás révén a bizottság szolgálatai és az érintett tagállamok között, és a bizottság erről egy félidős jelentést készít az áprilisi informális tanácsnak. Ez az Európai Bizottság szolgálatai által készített munkadokumentum formáját ölti majd, ezen foglalkoztatási csomagba is beilleszkedik majd, és az Európai Parlamentet is természetesen tájékoztatjuk majd erről. Ez egy félidős dokumentum tehát, amely beszámol ezen párbeszédek alakulásáról a tagállamokkal, és egy első iránymutatást ad arról, amennyiben ez lehetséges, hogy milyen programozási vagy átprogramozási erőfeszítések történtek az Európai Szociális Alap fel nem használt előirányzatait illetően, illetve a fiatalok munkanél, munkahely találására irányuló kezdeményezéseket illetően, akár a gyakornokságok, akár egyéb képzési formák felkínálásával. Nos, az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy számos kezdeményezést indítson, a gyakornokságok keretében a fiatalok képviseleti szervei ez iránt erős igényt jelentettek be, és egy konzultációt indítottunk ezen a területen, amely szintén belefolyik majd ebbe a foglalkoztatásügyi csomagba, amely számot vett majd ezen konzultáció eredményeiről, eredményeivel, valamint egy tanulmány eredményeivel is. Politikai kezdeményezést kívánunk indítani ajánlások formájában, mégpedig az év vége előtt. A fiatalok foglalkoztatásának garantálása egy nagyon erős aggodalom a bizottság, illetve a bizottság elnökkel számára, és ebben a parlament is támogat minket. Azt kérte tőlünk, hogy előkészítő felépéseket indítsunk a 2012-es költségvetés keretében, elindítottuk ezeket az előkészítő fellépéseket, és ha minden jól megy, akkor ebből le tudjuk vonni a szükséges politikai tanulságokat, és egy konkrét kezdeményezést tudunk majd indítani ajánlás formájában, remélhetőleg az év vége előtt. Beszéltem az tanulóidőről, a gyakornokságról, ez úgy szintén alapvető, jelentőségű, Patrik Ised és Maxim Cserut is felszólalnak majd később ezzel kapcsolatosan. Csatlakozunk a nézőponthoz, amelyet a Business Europe, illetve az Európai Szakszervezetek Szövetsége elfoglalt, amelyek valamennyien aktív szerepet kívánnak vállalni ebben az erőfeszítésben, de a nemzeti szintre is számítunk. Természetesen támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket előirányzatok felszabadításával, az Európai Szociális Alap technikai segítségnyújtási keretéből, amely lehetővé teszi, hogy támogassuk az átmeneti programokat, illetve a gyakornokság és a munkahely teremtés közötti szakaszokat ezen előirányzatok felhasználásával. Holnap pedig, és ezzel zárom is szavaimat, ami a fiatalok támogatását illeti a vállalkozási szférához való hozzáférésben, Nos, az Európai Szociális Alap 3 milliós forrásait bocsátjuk rendelkezésre a tagállamok részére a mikrofinanszírozási eszköz keretében ez egyébként már zajlik is. Nos, ezen kezdeményezések összessége zajlik jelenleg. Az Európai Bizottság egy rendkívül konkrét és operatív megközelítést kívánt ezeknek bizonyítani, a félidős jelentés, amelyet a tanácshoz, illetve természetesen a parlamenthez is intézünk majd április hónap során, Nos, ott a bizottság ezen kezdeményezések összegéről beszámol, majd egyébként az júniusi tanácson is, és ezek a dokumentumok természetesen elnök asszony, az Európai Parlament és az Önök szakbizottsága rendelkezésére is állnak majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm ezt az általános bemutatást és áttérünk a négy előadóra. Elsőként Florence Moriannak adom meg a szót. A Generation Preker szervezet képviselőjeként 5 percben kérem szóljon hozzá. Bonjour. Euh, tout d'abord, je voudrais faire un rappel de quelques chiffres clés. Köszöntök mindenkit. Szeretnék néhány adatot ismertetni önökkel arról, hogy Franciaországban is milyen problematikus a fiatalok helyzete. 2006-ban 800 ezer szakmunkás tanuló volt Franciaországban, most 1,2 millió. Persze ez a helyzet még rosszabb olyan országokban, mint Spanyolország vagy Görögország, de az igazság az, hogy a szakmunkás tanulók egyfajta tartalékos hadsereg, akiket gyakran behívnak, de igazából valós munkahelyeket nem kapnak, megfelelő munkahelyeket. Franciaországban az emberek egy ötöde a szegénységi küszöb alatt él ebből a csoportból. A GDP növekedett 10%-kal, csökkent 10%-kal az utóbbi 25 évben. 10%-os csökkenés volt tehát megfigyelhető az országok GDP-jében. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb pénz áll a bérek megfizetésére. Tehát 92 óta elég komoly a válság. Ez az összeg, 100 milliárd, ez a franciaországi kiképzési, a képzésre fordított költségvetésnek a kétszerese. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a vállalkozások jobban hozzájárulhatnának ehhez a foglalkoztatás megfizetéséhez és több szakmunkás képzési lehetőségre volna szükség. Ez mindenképpen az emberek érdekét szolgálná gazdasági szempontból, de még így is a vállalkozások sokkal többet tehetnének Franciaországban. 1,2 vagy 1,5 millió munkahelyet jelentene ez azonnali hatája Franciaországban a becsléseink szerint. A fiatalok körében a hosszú távú munkanélküliség teljes mértékben ellentmond Európában a gazdasági elvárásoknak. Nincs fenntartható növekedés, hogyha a fiatalok körében ilyen nagy a munkanélküliség. Az én koromban édesanyámnak már két háza is volt, és gyermeke is voltak, de az igazság az, hogy mi nagyon komoly esélyeket veszítünk el, hiszen az emberek stabil munkahelyeket szeretnének, és kilátásokat. Ez a helyzet azonban a születési rátára is negatívan hat, az én koromban a fiatalok, illetve a 30-as években járó fiataloknak egyszerűen nincs elég pénzük ahhoz, hogy a gyermekvállalást megengedhetnék maguknak. Tehát ez egy olyan fajta kulturális örökség, amelyet továbbadunk a következő, a soron következő generációknak is, és eh, ez nagyon súlyosan érinti a helyzetet növekedésről beszélünk, de ez a növekedés nem biztosított jelen pillanatban. Ez egy gyakorlatilag ez egy illúzió, hiszen az elmúlt 50 évben sokkal inkább rosszabbodott a helyzet. Ha megnézzük Franciaországban a választási kampányt is, szervezetünk lobbizik, de az igazság az, hogy a programok nagy többsége a növekedést szolgálja, holott igazából nem gondoljuk azt, hogy ezek a programok megbízhatóak lennének. A 60-as években 5% volt a növekedés, aztán 3%-os a következő évtizedben, a 80-as években 2,1, 1,9 a 90-es években, is most 1,5% volt 2002 és 10 között a növekedési ráta. Nem lehetséges éppen ezért azt gondolni, hogy az egész világon tart majd a növekedés. 2010. augusztusában Mexikó csökkentette az olaj kitermelést egy olyan időszakban, amikor 125 dollárba került egy hordó olaj. Azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell változtatnunk az egész modellt, az egész módszerünket, hiszen nagyon nagy nyomást gyakorlunk a bolygóra, és ez elviselhetetlen. Ugyanakkor nem tudjuk orvosolni a helyzetet, hogyha nem történik kellő befektetés a megújuló energiaforrásokba, a munkahelyteremtésbe, a lakhatásba, az energia megtakarításra, és többet kellene fordítanunk. 2000 és 2009 között volt a legforróbb időszak a bolygón, 2010 pedig a legforróbb év volt, amióta egyáltalán rögzítik az adatokat. 2%-os növekedési határt szabtunk meg a hőmérséklet növekedés terén, de ezt már túlléptük, és azt láthatjuk, hogy az emberek kénytelenek elhagyni otthonukat, ennek pedig nagyon súlyos hatása lehet az Európába irányuló bevándorlásra is. Görögország egy kísérleti laboratórium, ami a megszorító intézkedéseket érinti, és ki az, aki ennek a kedvezményezetje lesz. Az emberek azt gondolták, hogy a barbárok rosszul öltöztek, nem borotválkoztak, és mind szennyesek voltak, mindenki lenézte őket, azért, mert az emberek nem tudtak írni, olvasni, és nem volt műveltségük, csak küzdeni tudtak, de nem szabad lebecsülnünk a harmadik világot, nem szabad senkit sem lenéznünk. Euh, Köszönöm ezt a nagyon határozott állásfoglalást, és nagyon világos üzenetet a felelősségünkről, és meg is adom a Youth Forum főtitkárának a szót, Giuseppe Porcano. Köszönöm szépen, elnök A angolul fogok beszélni. Köszönöm ezt a lehetőséget, köszönöm, hogy felszólalhatok itt. Az Európai Ifjúsági Fórum monitorozta a helyzetet foglalkozott a helyzet nyomon követésével, azzal, hogy a válság hogyan érinti az ifjúságot 2008 vége óta, akkor ért bennünket az első igazi sok, és amit azóta megállapítottunk, csak hogy visszhangozzam azt, amit kollégám az imént kifejtett, az az, hogy a helyzet azóta csak romlott. A fiatalok helyzet Európában egyre súlyosabb. Ez pedig olyas valami, amit eh, végre a legmagasabb szinteken is eh, elismernek már az európai intézmények. Az a tény, hogy az Európai Tanács első alkalommal tényleg a napirendre tűzte az ifjúság eh, helyzetét, illetve azt, hogy ez valóban már nem fenntartható, ez jelzi, hogy aggasztó a helyzet bennünket, azonban az is aggaszt, hogy várnunk kellett, amíg ilyen rossz lett a helyzet, Ennyi idő kellett ahhoz, hogy az Európai Unió legfelsőbb döntéshozó szervei is végre megközelítsék ezt a kérdést és foglalkozzanak vele. Az egyik fő felvetésünk, ami ezt a válsága kapcsolatos megközelítést illeti, az az, hogy egy paradigmaváltásra van szükségünk. Amikor arról beszélünk, hogy milyen intézkedések által tudunk kilábalni majd a válságból. A megszorító intézkedések nem lesznek kielégítőek, magukban, és egy integrált megközelítésre van szükség, hogy ismét fellendítsük Európát. Át kell gondolnunk a fejlődési modellt, de ezt egy integrált megközelítés által kell megtennünk. Az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika, ezek mind összekapcsolódnak, és úgy gondolom, hogy az ifjúság e tekintetben egy kulcsfontosságú szerepet kell, hogy kapjon. A második felvetésünk, ami kifejezetten a ö, több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezést illeti, egy olyan kérdéssel kapcsolatos, amelyről pont néhány perccel ezelőtt volt szó. Nevezetesen nem új összegekről van itt szó, új friss pénzről, még csak arról sem beszélhetünk, hogy át kellene csoportosítani a létező forrásokat, hanem egy esetleges átprogramozásról volna szó. Aggaszt bennünket az, hogyha Európában az ifjúság helyzetét ennyire fontosnak ítélik meg most, hogy prioritásként kezeljük, az egyetlen megoldás úgy tűnik, hogy az volt, hogy megpróbálják átprogramozni a forrásokat. De az igazság az, hogy a nemzeti kormányok hatáskörébe tartozik ez, tehát tényleg egy kicsit pontatlan maradt ez a megközelítés, ami a végrehajtást illeti. Úgyhogy némileg aggaszt bennünket az, ami a nemzeti szinten történik. És áttérnék a harmadik felvetésemre is, ez maga a végrehajtással kapcsolatos. Úgy gondoljuk, hogy nem sikerült kellőképpen kihasználni a projektekben rejlő lehetőségeket, ami ezt a kezdeményezést illeti. A szervezett civil társadalom ifjúsági szervezeteivel azt kell mondjuk, hogy nem tudtunk előképpen eljutni a fiatalokhoz és bevonni őket, valamint bevonni a szakértelmet ebben a folyamatban. Éppen ezért az ifjúsági fórum arra szólítja fel a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy könnyítsék meg az ifjúsági szervezetek nek az európai finanszírozáshoz való hozzáférését és a partnerségeket, hogy javíthassunk a fiatalok helyzetén és egy konkrét összeget kellene fordítani az ifjúsági tanácsokra és a szervezetekre. Az állami költségvetésből támogatást kell nyújtani az ifjúsági szervezeteknek. Finnországban ez megtörtént, és ebből látszik, hogy az ő bevonásuk nagyon komolyan javíthat a helyzeten. Ezek után pedig áttérnék a negyedik és utolsó felvetésemre, ami azzal kapcsolatos, hogy a szakképzések, illetve a gyakornoki képzések, valamint a vállalkozások szerepe milyen fontos a kezdeményezésen belül, de azok alapján, amit a bizottság az imént kifejtett, amit mi Európai Fűsági Fórumként megpróbálunk előmozdítani a civil társadalommal való együttműködésünk keretében, és olyan képviselők együttműködésével, mint Emily Turunen, nem csak több szakképzést próbálunk, hanem ezeketnek a minőségét megpróbáljuk javítani. Éppen ezért született a kezdeményezésünk a szakképzés minőségének javításáról. Kérnénk, hogy ezt támogassák önök is, és szeretném meghívni önöket május 16-án Schulz úrral tartandó bemutatónkra. Köszönöm. Merci beaucoup pour... Köszönöm a szakszervezetek nevében Patrik Itcher főtitkár helyettes úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megadja ezt a lehetőséget ma. A fiataloknak kell lenniük a jövőnknek, és Ma ez az egyik legsérülékenyebb csoport. A válság következtében ezt láthatjuk a munkanélküliség ráta növekedését, illetően is a bizonytalan munkakörülmények esetében, vagy a munkerőpiacra való átlépés meghosszabbítását, illetően a demográfiai kihívások, vagy akár a szakszervezetekkel összefüggő kihívások is ide tartanak. Ide tartoznak. Nos, mi ö, nem fogadtuk túlságosan lelkesen ezt a több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezéstől. Itt bejelentésekről van szó, 82 milliárd euróról, de itt olyan forrásokról van szó, amelyeket nem újonnan bocsájtották, bocsájtottak ezen terület rendelkezésére. Aztán itt ez az akciócsoport, amely az lenne a kívánalmunk, hogy valami komoly dolgot finanszírozhasson a fiatalok számára. Most ugye ismerjük az aranyszabályt, tehát mindez a dolog nem komoly, hiszen ez a rendelkezésre bocsájtott forrás, ez nem új, aztán kérdés, hogy hogyan fogja ez az akciócsoport ezeket a felépéseket kifejteni az adott kormányoknak. Mindenféleképpen szükséges lenne, hogy a szociális partnereket és a fiatalokat is bevonják ebbe a vitába. Amikor a munkerőpiac strukturális reformjáról beszélünk, most ezek oldhatják meg a munkanélküliség problémáját, a rugalmassátétel, a fiatalok felvétele, határozott időkre, ez csak eltolja, meghosszabbítja a probléma fel, fennállását, noha itt nemzedékek közötti szolidaritásra lenne szükség. És ez a vak megszorító politika, amelyet a bizottság és a tanács javasolt, ez nagyon sok országot érint, mint például Görögországot recesszióba taszította, Éppen ezért a foglalkoztatás számára szent forrásokat ki kell bővíteni, minőségi foglalkoztatásra van, van szükség, valódi beruházásokra, a növekedésbe és hasonlóképpen a foglalkoztatásba, hiszen a növekedés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsen, és a költségvetési szigor szükséges ugyan, számos tagállam nehézségekkel küzd, ezt tudjuk, eurókötvényekre van szükség, pénzügyi tranzakciós adóra és a többi nem felülről tudunk kijutni a válságból, Dánia vetődött fel példaként ma, vagy akár Németország, az exportja növekedett 8%-kal 2010-ben, 1% bérnövekedés volt, és 7% a növekedésre, innovációra, oktatásra fordítódott. Ma a politikai vezetők beszélnek a versenyképességről, és kifejtik, hogy Kínához, Indiához képest Európa lemarad. Nos, ez indokolja a 30%-os bércsökkentést Görögországban. Nos, elnök asszony, ön elmondta egy másik meghallgatás során, hogy arra lenne szükség, hogy a bizottság és a tanács ö, ö, figyeljen ezekre a fejleményekre. Itt a kutatásba, az innovációba való beruházások is szükségesek. Az Európai Szakszervezetek Szövetsége természetesen támogatja a több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezést, ahogyan aláírtuk az ifjúsági fórum által javasolt kártát is, az oktatás, a képzés, az iskola elhagyás elleni küzdelem erősítése valamennyien fontos céljaink. A szociális partnerek 2010-ben alá írtak egy megállapodást az Inclusive Labor Market címmel. A fiatalok szintén fontos részét képezik ennek az előttem szólók már felhívták erre a figyelmet, hiszen fontos, hogy a szociális partnerek között létrejöjjön egy partnerség 2012-2014 között, amikor is a munkanélküliség és különösen a fiatalok munkanélküliség egyik prioritását képezi majd ennek a programnak, amelyet a Szociális Summiton mutattak be. És azt hiszem, hogy a fiatalokkal kapcsolatos dimenzió már júniusban kezdetét veheti. Számos tagállamban, például Franciaországban láthatjuk a fiataloknak való segítségnyújtást, az elkötelezettséget a lakhatással kapcsolatban, vagy a gyakornoki idő alatt megvalósuló visszaélések elleni fellépést, a munkahelyi ö, mm, ellenőrzést, felülvizsgálatot. Az Európai Szakszervezetek Szövetségeként hiszen nekünk magunknak is van számos felelős intézkedésünk. Elmondanám, hogy az utolsó aténi kongresszuson a Fiatalok Bizottsága teljes mértékben bevonásra került az Európai Szakszervezetek Szövetségének munkájába, bevonták a tárgyalásba a munkaprogramunkat, illetően ott volt a oldalú ö, szociális csúcson is, elemezték a több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezést a saját nézőpontjukból, és természetesen velük láthattuk a februári kampány elindítását, a sok a sok, léteznek alternatívák, szociális igazságoságra van szükség címmel, és ott világosra tettük, hogy a miattalok bizonytalan munkakörülményei miatt mindenféleképpen fellépésre, szerveződésre van szükség. Nos, elnök asszony, néhány évvel ezelőtt Daniel Cohn-Bendittel egyik kollégájával védtük az eurót Franciaországban, és akkor elhangzott, hogy minden egyetemi hallgató, aki részt vett az Erasmus programban, volt Csehországban, Rómában, vagy akár Párizsban, nos néhány év múlva, miután lezárt a tanulmányait, a fagyját ugyanúgy euróval fogja meg kifizetni, és ez volt az elképzelésünk az euróról annak idején. Tehát most nagyon szükséges újfent egy, a remény egy üzenetét közvetíteni. Persze szükség van áldozatokra, de látnunk kell a fényt az alagút végén, és az Európai Bizottság szakpolitikai pontosan az ellenkező irányba mutatnak. Euh, Köszönöm szépen! Az utolsó Szakértőnk Maximo Cerutti, a Business Europe szociális ügyek igazgatója. Elnök asszony, képviselő hölgyek és urak, én is angolul fogok hozzászólni, és a előadásomat azzal kezdem, hogy a Business Europe tisztában van azzal, hogy nagyon-nagyon nehéz az a helyzet, amiben most vagyunk. És azt is szeretném elmondani, hogy Szeretnék mindenképpen részt venni a megoldások keresésében, hogy a fiatalok munkaerőpiacra való bejutását segíthessük. Szeretnék először is emlékeztetni arra, hogy a készségek kérdése egyre inkább a legnagyobb kihívásra válik az európai vállalatok számára, de az az egész világban igaz. Egyre inkább növekszik a verseny a jól képzett tehetségek iránt. És ugyanakkor Nincs elegendő képzett munkaerő Európában, ennek megvan a belső oka, ugye megvan a népesség öregedése és egyebek, de azért is, mert az oktatási rendszerek nem nem azt célozzák, hogy a munkaerőpiac, illetve a vállalatok szükségleteit elégítsék ki. Tehát gyakorlatilag nem passzol az oktatási rendszer a munkaerőpiac igényeivel. Több mint 24 millió fiatal van munkanélkül, és rengeteg álláshely van betöltetlenül, amelyeket viszont nem lehet betölteni, mert pont az ilyen képesítésű személyek nincsenek jelen a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási adatok elég szörnyűek, 5,5 milliónál is több fiatal van munkanélkül. Tehát ez az egyik legégetőbb probléma, amivel Európának szembe kell nézni. Nem csak szociális problémáról van szó, hanem ugye már láttuk, hogy ez mekkora kiadást okoz, több mint egy milliárd euróról van szó évente a társadalomnak, de gazdasági kihívás is mindez Európa számára, hiszen elveszít egy egész generációt, és ezzel hatalmas innovációs potenciált, illetve a jövőbeni versenyképességet veszti el. Az elemzésünk ből kiderül, hogy fenntarthatatlan ez a helyzet, tehát konkrét lépésekre van szükség. Elnök mondja, önök arra kértek bennünket, hogy konkrétak legyünk. A Business Europe már régóta dolgozik. Az elmúlt hónapokban a vészhelyzet jellege miatt egy csapatot állítottunk fel, vállalati szakértőket vontunk ebbe be, akik nap mint nap szembenéznek ezzel a helyzettel, a gyakornoki állásokkal foglalkoznak, és így tovább, hogy hogyan tudják a eh, hiányzó készségeket pótolni, több találkozót szerveztünk meg, és elkészítettük a jelentésünket. Azt hiszem, hogy ennek az agbizottságnak a tagjai ezt megkapták a mai ülés előtt. Több konkrét ajánlást is tettünk, arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió mit tehet, de arra is kitértünk, hogy a tagállamoknak mit kellene tenni, valamint a munkavállalók szervezeteinek, illetve maguknak a vállalatoknak. Úgy látjuk, hogy nagyon eltérő a helyzet, Európában a fiatalok munkanélkülisége, a munkanélküliségi ráta Spanyolországot és Görögországot említették nagyon magas, de átlag fölötti nagyon sok országban ez az adat. Az Európai Bizottság vizsgálta meg ezeket az adatokat, viszont vannak olyan országok, ahol igen alacsony a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében. És ez mihez kapcsolódik? Németország, Dánia, Svájc, Hollandia, róluk van szó. Itt nagyon jól működik a rendszer nagyon jól működik a, az oktatási rendszer, a vállalatokon belül is tanulhatnak a fiatalok, megkapják így azokat a készségeket, amelyeknek a segítségével aztán az első munkahelyüket is könnyebben megtalálják. Ebből kiindulva döntöttük el azt, hogy megnézzük ezeket a jó tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, és azt, hogy hogyan tudják ezeket más országok is felhasználni. Azok az országok, ahol magas a munkanélségüli ráta, munkanélségüli ráta fiatalok körében, és ahol nincsen ilyen fajta gyakornoki tapasztalat, tehát ahol a legtöbb nehézséggel szembenéznek most. Mit tehet az Európai Unió? Felhasználhatja a finanszírozási eszközeit, különösképpen önök is beszéltek a strukturális alapokról az előbb, tehát konkrétan ezeket az Európai Szociális szociális alapra gondoltunk különösképpen, az Erasmus mindenkinek program, és így tovább. Tehát az rendelkezés álló erőforrások egy részét erre lehetne szállni a következő tervezési időszakban. Ez nagyon hatékony lépés lenne, hogy ösztönözzük azokat az országokat, amelyek nél még nincs meg ez a kettős tanulási képzési rendszer, hogy ebbe az irányba lépjenek. Egy másik fontos elem, amely felismerült munkánk során, az az, hogy nagyon sok országban a szakképzés igen rossz helyet foglal el, tehát a közvélemény szemében negatív a szakképzésről alkotott vélemény, alkotott kép, és a fiatalok nem szívesen választják ezt. Sokan úgy gondolják, hogy nem ez a helyes út, hogy a gyermekük ne válassza ezt az utat, ne menjen a szakképzésbe és szerintünk meg kellene változtatni a szakképzésről alkotott negatív képet. Talán a, negat- a tagállamokkal együttműködve a bizottság valami fajta kampányt indíthatna, hogy a szakképzés imázsát megváltoztassák, illetve a minőségét is, tehát a szakképzés és a gyakornoki képzések minőségét hogyan lehetne javítani. De mielőtt még befejezem, szeretnék reagálni az elhangzottakra, amiket itt most hallottam. Morion asszonyra különösképpen, ő azt hiszem, hogy nagyon ütős állásfoglalást tett, és leírta, hogy milyen helyzetben vannak a fiatalok. Ha megengedik, akkor egy üzleti szervezetből érkezve, egy kicsit más szempontból mondhatom, hogy ami Eh, ami Európa problémája az az, hogy a vállalkozók imázsa milyen. Milyen a eh, fiatalok eh, imázsa, akik a kezdeményezést a saját kezükbe veszik a jövőjükért itt nem, a megoldás az nem a nagyobb közfinanszírozásból fog eredni, hanem abból, hogyha megvan a befektetés, hogyha megvannak a körülmények. Ez az egyénből indul ki, abból, hogy az egyén vállalja a felelősséget a jövőjéért, és az EU politikáknak is ebbe az irányba kell elmozdulni, mert van remény, az nem igaz, hogy a növekedés lehetetlen Európában, mert hogy most aztán 40 eh, vagy 50 év például Franciaországot említeném, hogy 40 vagy 50 évig az ipari termelés csökkent. Vannak olyan országok, ahol igenis látszik, hogy a növekedési adatok negatív tendenciáját meg lehet fordítani, a vállalatok és az egyének együttműködve sokkal jobb eredményeket tudnak elérni. Tehát hibás, hogyha úgy gondoljuk, hogy a gazdasági növekedés nélkül fel tudjuk tartani az életszínvonalunkat, ez nem lehetséges. És ez az utolsó dolog, amit említeni akartam, a Business Europe nagyon is ragaszkodik a társadalmi rendszerekhez, biztosítási rendszerekhez, amelyek a szolidaritáson nyugszanak, de a gazdasági növekedés ennek a támogatója, ezt veszítjük most el, és ezt kell helyreállítani. Köszönöm szépen szépen a figyelmüket. Megköszönöm. Nos, akkor nagyon fontos dolgokat hallottunk, és van még időnk, megpróbáljuk a legoptimálisabban kihasználni az időt, és ezért szeretném a szót először is a két költségvetési előadónak megadni, tehát 2012-13, és ez számunkra nagyon fontos, hogy ez aztán a gyakorlatban hogyan fordul le, és hogyan valósul meg. Aztán pedig Turnen asszonyra térünk rá, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy az Európai Parlament hogyan tudna reagálni e, erre a kezdeményezésre, amelyet a bizottság tett. Különösképpen, ami a költségvetési helyzetet illeti. Nem tudom, hogy melyik előadó szeretne. Először Balcani asszony. Grazie, Presidenti. Köszönöm szépen, Elnök asszony, hogy megköszönöm mindenkinek, aki eljött ma. Nagyon érdekes és nagyon hasznos volt a szakértőket meghallgatni, nem csak azért, mert a félidős jelentést előzi meg, ugye, amit a bizottság elkészít, hanem azt is, azért is, mert a bizottság költségvetési javaslatát is ugye megelőzi, április hónapban fogja majd benyújtani a bizottság a javaslatát. A tavalyi évben zajlottak a tárgyalások a 2012-es költségvetésről, én ennek voltam az előadója, és egészen az elejétől kezdve együttesen tettünk erőfeszítéseket, együttesen dolgoztunk. Ezt azért mondom, mert előadóként az eredeti javaslatom nagyon pozitív fogadtatásra talált a Költségvetési Szakbizottságban és az egyéb specializált szakbizottságokban, akikkel találkoztam szépen sorba, és az Európai Unió költségvetésének a központjában a foglalkoztatás szerepelt. A foglalkoztatás az egyik legfontosabb célkitűzéssel, az Európa 2020-as stratégia célkitűzésével. Nyilván ez nem csak a legfiatalabb, a fiatalokra vonatkozik, hát sajnálatosan az európai népesség öregszik, és több generációt érint ez, az idősebb generáció másképpen tekintett erre a problémára, de a fiataloknak biztos, hogy ez a problémája. A fiataloknak nem csak azért nehéz, mert így az életüket nem tudják tervezni, hanem olyan kihívásokról is szó van, hogy az Európai Unió aztán a versenyképességét megőrizze a világban. Tehát a fiatalok munkanélkülisége volt a fő kulcsa, a fő prioritása a munkanélküliség elleni küzdelemnek, és ezt mondom a 2012-es évre. Megpróbáltuk ezt a gyakorlatba átültetni, tehát hogy legyenek operatív intézkedések, hasznos következményei ennek a munkának, tehát hogy nem csak egy elméleti prioritása legyen ez a költségvetésnek, hanem aztán tényleg pénzügyileg is támogassuk ezt, tehát hogy több erőforrás jusson azokra a programokra, amelyek pontosan a munkanélküliség elleni küzdelmet és a fiatalok támogatását célozzák. Végül nagyon-nagyon hosszas tárgyalások végén sikerült eredményre jutnunk, az egész évet igénybe vették ezek a tárgyalások. Fontos stratégiai programoknak a költségvetését is sikerült emelni, például az élethosszig tartó tanulás programnak a költségvetését. Ez az egyik olyan, amely a növekedést, a munkahelyteremtést, a fiatalokat célozza. Ez azért jó, mert az összes eszköz valahogy szintetizálja, rendkívül rugalmas is, és lehetővé teszi, hogy az alap problémával nézünk szembe, tehát a munkanélküliség elleni küzdelmet megvalósítsuk, hogy legyenek eszközeink a képzésre, az érintettek nem csak képzésére, hanem átképzésére is az egész élettartam során. Tehát az élethosszig tartó tanulás plusz az Erasmus költségvetését is megpróbáltuk növelni, azért mert az Erasmuson belül is van egy nagyon jó megoldási lehetőség, a mobilitás, ezt is fel lehet használni a munkanélküliség elleni küzdelemben, tehát az különböző életszakaszokban a tanulás során után lehet a mobilitást megvalósítani, nem csak a munka közben, és aztán még egyéb fiatalokat érintő programok kapcsán is nőtt a költségvetés. Nem csak azért, mondom, hogy sikerre vittük ezt, mert a programok költségvetését növelni tudtuk, hanem azért volt pozitív az eredmény, mert már egészen az elejétől kezdve pozitív fogadtatásra talált minden, tehát láttam, hogy mindenki, aki együtt dolgozott, tényleg úgy érezte, hogy ezek a témák valóban prioritások, amelyek a parlament számára leginkább, de természetesen a bizottság számára is őszintén prioritások. És most érkeztünk el a legérzékenyebb szakaszban, hiszen lezárul a költségvetés, és érvénybe kell és le kell zárni, tehát meg kell nézni, hogy ezek a programok tényleg a gyakorlatban is megvalósulhassanak a finanszírozással együtt. A meghallgatás elején meg tudtam hallgatni Giovanni Lavia szavait, aki bemutatta a 2013-as költségvetés prioritásait, és úgy látom, hogy az alap probléma az még mindig ugyanaz, a kifizetési előirányzatok az én nagy aggályom, én a 2012-es elő, költségvetés előadójaként mondom ezt, tehát ugye, hogy ennek kell majd valóságá válnia, és aztán pedig Giovanni Levia munkájának kell megvalósulnia ugye a következő évben. Tehát nekem az az aggályom, hogy az, a, az az erőfeszítés, amit ugye megteszünk a prioritások kiválasztásában, a felelősségvállalásban, elköteleződésben, stb., hogy ne vessen el mindez, olyan eredmény legyen, amelyet ugye a parlament a minősített többséggel meg is szavazott, tehát hogy mindebből aztán tényleg egy hasznos eszköz legyen. Nem szeretném, hogy ez, ez a sok erőfeszítés teljesen hiába való legyen, és a prioritások meg végül hiába vannak benne a költségvetésben, ne kapjanak finanszírozást. Nagyon sokszor előfordul ez a, az előkészítő lépések, illetve a kísérleti projektek esetében. Nagyon különbözőek a számok hogyha megnézzük utána a programokat és a elméletet, a kiinduló prioritásokat. Aztán az alapok áthelyezése valószínűleg ez is nagyon jó eszköz lehet, hogyha a költségvetést rugalmassá akarjuk tenni, hogy a vészhelyzetekre vagy a különböző változásokra ö, reagálni tudjon. De hát kiüríti így gyakorlatilag az eredeti ö, célt, hogyha ö, arra azt szolgálja, hogy az eredetileg eldöntött, megszavazott sorokat üríti ki. És tudván, hogy a költségvetési sorról különösképpen, ami az élethosszígtartó tartó tanulást, az erasmus illeti, tényleg prioritások, és hogy ezeket így is fogadják el, így is értékeli a bizottság a tárgyalások során. Nagy az abszorpciós kapacitás, biztos, hogy ezek, ezek a sorok valóban konkrét akcióká fordulnak majd le, tényleg kötelezettségvállalásokkal együtt minden egyes kifizetés meg is történik, tehát ezt szeretném, és hogy biztos szeretnék lenni abban, hogy minden pontosan végre is hajtódik a 2012-es év során. Köszönöm. Nos, Lavia úr, így fog ez vajon történni? Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan a korábbi vita során elmondtam, illetve Francesca Balzani arra emlékeztetett, az Európai Unió költségvetése az Európai Parlament erős impulzusának köszönhetően a fiatalokat politikai prioritásra emelte. A válság időszakában, amikor szűkös forrásaink vannak, meg kell próbálnunk mindenféle módon optimalizálni azt, ami rendelkezésünkre áll, egyes kulcs koncepciókra összpontosítva, egyrészt hatékonyság és a kiadások minőségét szem előtt tartva azon szakpolitikákra összpontosítva, amelyeknek valódi európai hozzáadott értékük van. 2012 óta megerősítettük a fiatalokra irányuló beruházásokat, mert tudattában vagyunk azon nehézségeknek, amelyekkel a fiatalok szembesülnek ebben az időszakban, és úgy, vé, úgy véljük, hogy az európai alapok kulcsszerepet játszhatnak a gazdasági fellendülésben, különösen a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemben. A 2013-as költségvetés tevőjeként azért vagyok itt, hogy biztosítsam önöket azt illetve, hogy a parlament folytatja a tevékenységet, előmozdítja a foglalkoztatást, a képzési programokat, beruházva a kutatásba és az innovációba. Az a legutóbbi Strasburgi plenáris ülésen, ahogy korábban említettem, elfogadtuk a 2013-as költségvetés általános iránymutatásait, kiemelve több helyütt is azt, hogy különleges erőfeszítést kell szentelni a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség megoldásának, hiszen a fiatalok a legértékesebb erőforrásunk az Európai Unió növekedését, illetve annak összességében. Ahogy több ízben említettem a vita során és a plenárison, a statisztikai adatok riasztóak, 7, 5 millió fiatal nem dolgozik, nem is tanul, és az Európai Unió egyes tagállamaiban a fiatalok munkanélküliségi rátája meghaladja 40%-ot. A parlament nagy többséggel felszólította a bizottságot arra, hogy a költségvetés tervezettől kezdve, amelyet április 25-én nyújtanak majd be, használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat arra, hogy a fiataloknak segít, hogy olyan készségeket fejlesznek ki, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac igényeinek, és garantálja megfelelő szakmai tapasztalatokat és képzési tapasztalatokat, és megkönnyíti a fiatalok beilleszkedését a munkaerőpiacra a fiatalok, a növekedés, a munkanélküliség elleni küzdelem, a vállalatok versenyképessége, ezek összefoglalva azok a célok, amelyeket az Európai Parlament a 2013-as költségvetés középpontjába helyez. Ez jelent ellenszert a válságra, illetve az európai gazdaság újra beindítására. De hosszú távon mindenképpen figyelnünk kell a közeljövő finanszírozására is, tehát a 2013 utáni pénzügyi perspektívákra. Kezdeti szakaszban vagyunk a több éves pénzügyi keret tárgyalásaiban, de egyes adatok világosnak tűnnek már mostantól az a jelentés, amelyet a gazdasági kihívásokkal foglalkozó speciális szakbizottság, a Súrás szakbizottság elfogadott, nos abban kiemelték, hogy mennyire fontosak a megfelelő képzési, mobilitási, fiatalokra irányuló programok finanszírozása, ezen kívül a munkaerőpiachoz való alkalmazkodás célzó programokat is finanszírozni kell. A fiatalok mozgásban programra vonatkozóan, amerről Balzani kolléga is ejtett, illetve a cselekvőképes ifjúság, az Erasmus program és a többi, ez alacsony költséget jelent, és ugyanakkor pedig rendkívül hatékonysággal bír. Ezen programokat meg kell őrizni, meg kell erősíteni a következő pénzügyi, többéves pénzügyi keretben. És világos, hogy ebben az összefüggésben az Európai Parlament fellépése a folytonosságra irányul majd, és azt célozza, hogy a fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra könnyebbé váljon, hiszen egy ilyen súlyos problémát mindenképpen figyelemmel kell kísérnünk az Európai Parlament költségvetési hatósága részéről. Köszönöm. Köszönöm a költségvetési szempontból való nyomonkövetést, és Dörönen asszonynak adom meg a szót, aki saját kezdeményezésű jelentésünk megfogalmazója volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek is eh, az előadásaikat, és a bizottságnak is eh, köszönöm, hogy ismertette ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy az ifjúság körében a munkanélküliség olyas valami, amivel ez a bizottság, és eh, gondolom, hogy Európában mások is régóta foglalkoznak, de csak januárban került ez az európai politikai vita középpontjába. Ez pedig egy óriási előrelépés. Tehát figyelmet már szánnak ennek a témának, most pedig elérkezett az ideje annak, hogy, mind, hogy a szavakról átrépjünk a tettek mezeire is, és kom, konkrét forrásokat különítsünk el. Ez még nem történt meg eddig. És őszintének kell, őszinte kell, hogy legyek a hatája kapcsolatban is, ami ezt a kezdeményezést illeti. Ami engem illet, szerintem mehetnénk ennél messzebbre is. Egyértelmű, hogy persze, hogy az Európai Unió nem tud mindent megoldani, a tagállamokat is felelősség illeti meg. De akkor is úgy gondolom, hogy ennél messzebbre is mehetünk, hiszen nem felelünk meg kellőképpen a probléma ö, nagyságrendjének. A több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezés. Ugye januárban a tanács már foglalkozott ezzel, de aztán múlt hónapban ismét az új adatok azt jelzik, hogy a munkanélküliség csak fokozódott, és az is látszik, hogy Európában a fiatalok egyre frusztráltabbak, és gyakorlatilag a politikába vetett hitet is mit olyat elveszítik. Ezt pedig rendkívül komolyan kell vennünk. Gyorsan felvetnék néhány dolgot. Először is mindenki, akit itt a fiatalok munkanélkülisége aggaszt, foglalkoznia kell a gazdasági szakpolitikával is, tehát a főigazgatóságok, a bizottság, az illetékes kollégákkal, az ECFIN-nel, vagy az ECFIN-ben, vagy máshol kell, hogy beszéljen a gazdasági szakpolitikákról. A kereslet és a kínálati oldalt is figyelembe kell vegyük, munkahelyeket kell teremtenünk. A fiatalok, ez a nemzedék, és ennek a nemzedéknek a lehetőségei, esélyei a gazdaságpolitikától függnek. Erre ezt be kell lássuk, és éppen ezért ez a bizottság is többet kell, hogy tegyen. Meg kell vitatnunk tényleg azt, hogy hogyan tudunk olyan gazdaságpolitikát kidolgozni, amely az emberek érdekeit szolgálja, és munkahelyeket teremt nem 10 vagy 5 éven belül, hanem már most az idén. Másodszorban pedig, ami a fiatalokat illeti, köszönöm, hogy a bizottság rámutatott erre, és az én jelentésemben is erre a kitételre kell egy európai ifjúsági garancia alap. Azt hiszem, hogy a két intézmény még nagyobb nyomást kell, hogy gyakoroljon a tanácsra, a foglalkoztatásügyi miniszterekre és az állam és kormányfőkre áll, januárban már közeledtek az álláspontok, amikor azt biztosították, hogy az iskolát elhagyó fiatalok ne legyenek néhány hónapnál hosszabb ideig munkanélküliek, ez szerepelt a következtetésekben. Na de mi történik azokkal, akik már munkanélküliek? Azokra figyeltek oda, akik elhagyják az iskolát, de mi történik azokkal az az 5,5 millió fiatallal, aki már most munkanélküli? Tehát egy további kampányra van szükségünk. Mindenki kampányolni akar a fiatalok érdekében. Azt hiszem, hogy nekünk is egyesíteni kellene erőinket. Továbbá, és ami nem szerepel a jelentésemben, meg szeretném említeni, mert a vita során szerintem erre is oda kellene figyelnünk. Jelenleg a leghatékonyabb eszköz ez az új gazdaságpolitika és a gazdaságpolitikai rendszer, ami folyamatban van, például az európai szemeszter. Éppen ezért fontos, hogy a fiatalok munkanélkülisége egy helyet kapjon ott, és a 2020-as stratégiában kell egy olyan célkitűzés, amely konkrétan a fiatalokra és az ő, őket sújtó munkanélküliségre vonatkoznik és a nemzeti programokba, reformprogramokba ezt át kell venni. Végül pedig a karta, ami a szakképzések minőségére vonatkozik. Ez egy kulcsfontosságú pont, egyetértek. Valóban az ifjúság egy olyan munkaerő, amelynek a jogait nem veszik figyelembe a válság során. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül súlyos helyzet. Ugyanakkor szabályozásra van szükség, és éppen ezért küzdenünk kell. A bizottságnak azt mondanám, hogy Többre van szükségünk a jövő hónapban, mint egy munkadokumentum. Tanácsi következtetésekre, egy közleményre van szükség, amelyben meghatároznák, hogy milyen, meddig kívánnak elmenni, és ez rendkívül sürgős, ezt minél hamarabb ki kell dolgozni. Talán először egy munkadokumentumot, de aztán konkrétabb dokumentumra is szükségünk volna. Összefoglásképpen azt mondanám, hogy mindez jó, helyes, de egyáltalán nem elég több kezdeményezésre van szükség, a kezdeményezéseket végre kell hajtanunk, és finanszíroznunk is kell, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit a költségvetési előadónk mondott. Hozzájuk is intéznék egy-egy kérdést, nem tudom, hogy meg tudják ezt válaszolni. Lavia úrhoz. Mit mit, mire számítanak, mennyit tudnak, mennyiben tudják emelni a költségvetésnek azt a részét, amely a fiatalok számára van elkülönítve. Tudom, hogy itt különböző költségvetési sorokról van szó, ugye a szociális alap, illetve az élethosszig tartó tanulás területe, de tervezik azt, hogy emelik a fiatalok számára elkülönített összegeket, és mennyiben? Én ezt ugyanis nyomatékosan támogatnám a bizottsághoz pedig, nem tudom, hogy meg tudják ezt válaszolni. A task force-ok arra törekszenek, hogy átcsoportosítsanak bizonyos összegeket. Ez egy aktív megközelítés, és ezt, ez a koncepció tetszik, de szeretném tudni, hogy honnan veszik majd el az összegeket, hiszen itt nem új pénzösszegekről van szó, tehát szeretném tudni, hogy ez honnan származik majd. Másodszorban pedig lesznek-e szakpolitikai ajánlások, amelyeket megfogalmaz majd a Task Force, mert ez nagyon érdekes, és azt is jó volna tudni talán, hogy milyen irányba mutatnának ezek. Azt hiszem, egyelőre ennyi lett volna. Köszönöm. Puis Angelini. Piero, aztán Angelini asszony következik. Gracias, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok annyira optimista a felvetésekkel kapcsolatban, amelyeket a bizottság megfogalmazott. Igaz ugyan, hogy amióta a fiatalok foglalkoztatásáról beszélünk, azóta láttunk kézzelfoghatóbb dolgokat, de az igazság az, hogy ezt az egészet továbbra is úgy ítélem meg, hogy nem elég nagyra törő egyfelől, másfelől pedig az általános vita nem elég konkrét. Először is azt kell leszögeznünk, hogy elkéstünk, későn vettük figyelembe ezt a problémát, és az első intézkedések is későn születtek meg, ugyanis az Európai Unióban a fiatalok helyzete bizonyos országokban rendkívül nehéz. És úgy gondolom, hogy a bizottságnak, az Európai Bizottságnak azt kell mondjuk, hogy az Európai Parlamentben ez, ennek a vitának a felvetése egész egyszerűen későn következik be. Két dolgot kell kiemelnünk. Egyfelől igaz ugye, úgy, igaz ugye hogy a válság rendkívül drámai méreteket ölt, és rendkívül nyugtalanít bennünket az egész kérdéskör, tehát tennünk kell valamit a fiatalok érdekében. De az is igaz, hogy olyan feltételek adottak bizonyos országokban, ahol a fiatalok munkanélkülisége kétszerese az általános munkanélküliségnek. A fiatalokat pedig megfosztjuk különböző esélyektől, és egyre bizonytalanabb a helyzetük. Tehát eh, későn érkeztünk ide, ehhez a ponthoz, a vita konjunkturális és strukturális részéhez egyaránt. Másodszorban pedig, ami a vita érdemi részét illeti, ugye arról beszélünk, hogy valamit tennünk kell, hogy a fiatalok eh, foglalkoztatását javítsuk, de a bizottság által előterjesztett dokumentumok nem beszélnek eh, a fiatalok eh, munkahelyének a minőségéről. Vannak persze problémák a képzéssel is, ezt elismerem, van egy közös nevező is, ahogyan azt a bizottság képviselője is megemlítette, ahol a korai iskola elhagyás nagyobb méreteket ölt, ott a munkanélküliség is súlyosabb a fiatalok körében, tehát ez természetesen összefügg a képzés hiányával, és ez aggasztó is de azt is el kell ismerjük, hogy nehezen tudnak visszailleszkedni a munkaerőpiacra. És beszélnünk kell arról, hogy milyen feltételek mellett, milyen fizetésekkel, eh, milyen kártpotlásokkal, kártanításokkal próbáljuk őket visszailleszteni a munkaerőpiacra. Amikor az európai alapokról beszélünk, akkor egy konkrét erőfeszítésre van szükségünk. Vissza kell segítenünk a fiatalokat a munkaerőpiacra, és azt is le kell szögezzük, hogy nem mindegy, hogy milyen munkát kapnak. Sok európai országban történnek konkrét lépések, és úgy tűnik, hogy az a benyomás, hogy az embereknek vagy a munka, vagy a jogok között kell választaniuk. De ezt nem engedhetjük meg. Az európai alapok, illetve a közösségi költségvetés nem lehet, hogy bármilyen fajta munkát, bármilyen fajta állást finanszírozzanak. Ez aligha lehet a célunk. Tehát az a célunk nem lehet az, hogy a fiatalok bármilyen állást elfogadjanak a szakértői csoport, amely majd ellátogat a különböző országokba, szerintem túlzottan homályos munkát végez. Szeretném tudni, hogy tényleg miről is van itt szó. Turunen asszony is megjegyezte, hogy a politikai feltételek valóban adottak-e. Ez a 6-7 ország, ahol különösen súlyos a fiatalok munkanélkülisége, milyen feltételek mellett próbálnak megállapodásra jutni. A tanács különböző ajánlásokat fogalmazott meg ezen országok irányába, és megemlíti azt is, hogy meg kell reformálniuk méghozzá behatóan a munkaerőpiacot. Egyetértek, Egyetértek azzal, hogy természetesen nincs egyetlen olyan munkaerőpiaci reform, amely önmagában munkahelyeket lenne képes teremteni. A gazdasági növekedés az, amelynek következtében munkahelyek jönnek létre. De oda kell figyelnünk a munkahelyek minőségére, illetve a körülményekre, arra, hogy milyen feltételek mellett tud az ember a munkaerőpiacon maradni, és amikor elbocsátják, akkor milyen kártalanításban részesül. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Bizottság képviselője azt megválaszolja azt, hogy vannak-e megfontolások e tekintetben mert erről eddig még nem esett szó a vita során. A tagállamok és az Európai Bizottság ugye egyeztetnek, de nem tudom, hogy ezen kérdésekről is folyik-e a vita. Aztán pedig, ami az ösztöndíjakat illeti, egyetértek azzal, amit a bizonytalan nemzedék képviselője mondott. Ezt rendkívüli mértékben szabályoznunk kell, hiszen nem elfogadható az, hogy olyan fiatalok, akik képzésben részesültek, állami képzésben, és végzettségük van, ösztöndiakon keresztül tudjanak csak a munkaerőpiacra beilleszkedni, hiszen tulajdonképpen a fiatalokban is egyre inkább az a benyomás alakul ki, hogy egy bizonytalan nemzedék tagjai, és ezzel veszélyeztetjük a jóléti államot is, veszélybe sodorjuk ezt. Egyre több társadalombiztosítási hozzájárulást követelünk meg ahhoz, hogy egy méltó nyugdíjat kapjon később az ember. Az állami egészségügyi rendszereket is szeretnénk jó minőséggel fenntartani, de azt hiszem, hogy ez fenntarthatatlan helyzet, mert a fiataloktól is túl sokat követelünk meg, és egyre nagyobb elvárások elé állítjuk őket az jóléti állam fenntarthatósága érdekében nem tehetjük meg azt, hogy egyre magasabb jutatásokat kell, hogy megfizessenek. Ennyi lett volna részemről. Köszönöm. Madame Angelili asszony, aztán Szerkasz úr. Elnézést kérek, Kicsit rövidebbre kell fogniuk a felszólalásaikat, hiszen a meghívottainknak is vissza kell adnom a szót. Angelili asszony. Grazie, Presidente, soprattutto... Köszönöm szépen, elnök asszony. Különösképpen az ön kötelezettségvállalását, és azt, hogy ez a szakbizottság ilyen komolyan figyelemmel kíséri ezt a témát. Én azt is nagyra értékeltem, ahogy ez a szakbizottság kérdést nyújtott be a bizottságnak néhány nappal rögtön azután, ahogy a tanácsban megtették, az Európai Tanácsban megtették a bejelentést január 30-án, egyfajta pontosítást kérve, tehát arra, arra vonatkozott ez a kérdés, ugye, hogy hogyan kívánják átprogramozni ezt az összeget, ezt a híres 82 milliárd eurót, amelyet még nem költöttek el, tehát hogyan tudják ezt a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemre fordítani, átirányítani. Én nagyon remélem, hogy ugyanígy folytatódik ez a munka, hogy ön is elmondta már hogy együtt fogunk működni, együtt dolgozunk, és így tudjuk ellenőrzés alatt tartani ezt az egész ciklus, tehát a jogszabályalkotást, a döntéshozatalt, és természetesen a részvételt is, tehát hogy vegyünk részt ebben a döntéshozatali ciklusban. Nagyon fontos az, hogy a parlament együttműködjön a bizottsággal, és ez azért és nagyon fontos az is, hogy a tanács munkáját figyelemmel kísérjük, különösképpen az egyes tagállamokét. Én mondjuk erre a Task Force-ra gondolok, amelyben nyolc tagállam működik együtt, és ugye ezek azok, akiket a legsúlyosabban érint a magas munkanélküliségi ráta a fiatalok körében, de természetesen az összes többi munkát is fontosnak tartom, ugye, hogy a többi ország által végzett munkát, a másik hét ország, aki szintén kritikus helyzetben van, ugye dolgozik. Nagyon fontos, hogy bevonjuk a civil társadalom képviselőit, már mint a vállalkozások, a vállalatok képviselőit, mert így lehet a részvételt erősíteni, az együttműködést úgy, hogy ezeket a döntéseket el úgy hozzuk meg, hogy meghallgatjuk a fiatalokat, és a fiatalok szervezetei részt tudjanak venni ebben a döntéshozatali folyamatban, ez fontos. Én a bizottsághoz intéznék egy kérdést. A bizottság arról beszélt, egy konzultációról beszélt, de én nem értettem pontosan, hogy ez a konzultáció lezárult, vagy még mindig zajlik. Köszönöm. Bizottságnak lesz alkalma arra, hogy erre válaszoljon. Szerkesz úr, aztán Thomas van. Igen, először is szeretnék köszönteni mindenkit, de mivel nem tudok mindenkihez külön szólni, ezért főleg a bizottság képviselőjéhez szeretném kérdésemet intézni, méghozzá két kérdésemet, és azt is meg szeretném indokolni, hogy miért mondom ezt. Először is frakciónk, a szocialista frakció szeretné írásban megkapni azt, hogy mely az a hét ország, 7-8 ország, ahova ellátogattak, és szeretném tudni, hogy a bizottság képviselői mit ajánlottak ezen tagállamoknak. Szeretném megelőlegezni, hogy nem elég, hogyha félúton megkapjuk a jelentést az Európai Parlament részt kell, hogy vegyen ebben a folyamatban, nem csak pusztán megfigyelő szabad, hogy legyen. Ez egy politikai folyamat, nem pedig egy technikai folyamat, éppen ezért kezdettől fogva ott szeretnénk lenni, nem csak félúton szeretnénk bekapcsolódni a folyamatba és éppen ezért szeretném, hogyha feletteseihez eljutatná ezt az üzenetet, szeretnénk megkapni az információt arra vonatkozóan, hogy mely országokba látogattak el, mit mondtak, mert nyilván valamilyen dokumentum készült erről, és az Európai Parlamentnek jogában áll, frakción pedig ezt megköveteli, hogy melyek azon iránymutatások, amelyeket megfogalmaztak a tagállamok irányába. Másodszorban pedig a kérdésem az lenne, hogy az Európai Bizottság késze arra, hogy kellő rugalmasságot tanúsítson, és az előzetes álláspontján változtasson. Vagy ez egy olyan gyakorlat, amely hát független attól, hogy itt mi történik, ugye van két világ, vagy ezt a fiatalok, a szakszervezetek, az utca emberének világa, tehát a reális világ, a valós világ, és aztán ott van a bizottság világa. A bizottság kész arra, hogy változtasson bármin is? Valaki ugye itt azt mondta, hogy 7 millió fiatal van Európában, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak. És az egyetlen szám adat, amelyen rendelkezünk, az az, hogy 7 millió, ugye 3 millió áll rendelkezésre a fiatalok garanciája szempontjából, tehát egy euró vonatkozik minden egyes fiatalra 7 millió munkanélküli közül. Tehát szeretném megtudni a szocialista képviselők nevében, hogyha egyszer a probléma ilyen súlyos, akkor miért van az, hogy az orvosság ennyire nem kielégítő? Párbeszédet kell folytatni a tagállamokkal, és lehet, hogy a párbeszéd után lesznek ajánlások. Azt mondták, hogy a fiatalok garanciája érdekében lesz majd valamilyen előkészítő munka jövő év során, és ezt követően ajánlások születnek. 3 millió euró áll majd rendelkezésre hogy a fiatalok vállalkozásait elősegítsük. A bizottság irányába azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok képviselő és több millió európai azt gondolja, hogy ezek pusztán szavak egy nagyon súlyos helyzettel szemben. Márpedig ez egy olyan probléma, amelyet nem lehet pusztán aspirinnel orvosolni, ez nem egy egyszerű megfázás, hanem ez egy hatalmas és óriási tüdőgyulladás. Úgyhogy ezt a problémát csak így, pusztán ajánlásokkal nem fogjuk tudni megoldani. Az sem elegendő, hogy a tagállamok átcsoportosítják a forrásaikat, de egyszerűen nem tudják felhasználni, hiszen egyidejűleg Brüsszel ezt megtiltja a számukra, nem teszi lehetővé, hogy az állami támogatást, az állami juttatásokat növeljék, hiszen az összes programból le kell faragni az lenne jó, hogyha kevesebb csúcsot tartanának, és több támogatást nyújtanának azoknak, akik er- ez, akiknek ezekre szükségük van. Thomas Mann. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy minden további nélkül csatlakoznék ahhoz, amit te, Alejandro, az éppen elmondtál. Nem csak erősnek kell lennünk, hanem amikor kitalálunk új szervezeteket vagy kezdeményezéseket, hanem a tartalom mögé kell néznünk. Itt ugye több lehetőséget a fiatalokról beszélünk, talán egy más rövidítés, egy más név is jó lenne, és akkor ez talán optimistább csengésű lenne mivel már lejárt az idő, nem tudom, hogy a bizottság meg tudja választani írásban a kérdéseinket. Ugye a Lifelong Learning az egyik program, mozgásban az ifjúság a másik, program, megpróbáltuk ezt végrehajtani, de már van egy újabb neve az egésznek. Az, az igazság, hogy ez egy óriási káosz, és nem igazán tudjuk, hogy mi húzódik meg az elnevezések mögött, milyen, intézkedések, milyen intézkedéseket terveznek, és mi az, ami eljut a célcsoporthoz. Turunen asszony is utalt arra, hogy az Európai Garancia Alap ezt én is átvettem a jelentésembe, és én is azt kérdeztem akkor, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy ez nem csak a horizonton látszik, egy szépen hangó nyilatkozat, hanem hogyan tudjuk, hogy tudjuk elérni valóban azt, hogy azok a személyek, akiknek nincs képzésük, négy hónap elteltével kapnak egy szakképzési helyet. Persze, hogyha nincsenek előfeltételek, akkor jelentkezni kell, meg kell szerezni ezen képesítést, de nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges. A második kérdésem pedig az Európai Szociális Alap említette, a European Youth Forum képviselője, akivel kitűnő módon együttműködöm, hogy ha nem csak pénzeket akarunk kapni, hanem ezeket hatékonyan felhasználni, akkor igen, támogatjuk az Európai Szociális Alapot, de például a korai iskola körében részesülnek-e ők ebben? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy képzést nyújtunk a fiataloknak, ahol a fiatalok azt tapasztalják, hogy nem kirekesztjük őket, hanem integráljuk őket? Hogyan tudjuk motiválni őket? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy az iskolától távol álló családokban ráébredjenek arra, hogy foglalkozniuk kell ezzel, tényleg elvigyék a gyereket az iskola elé, hogyan tudjuk őket ösztönözni, hogy a fiatalok is érezzék azt, hogy számíthatnak ránk, és segítünk nekik, hogy túllépjenek a nehézségeken. Ha ezt meg tudjuk oldani, ez sok kérdés volt persze, de hogyha ezt írásban meg tudná válaszolni, nagyon fontos lenne. Rendkívül fontosnak tartom. Mindig oda kell figyelnünk az eredményekre is, arra, hogy amit teszünk, az látható legyen. Mm, merci beaucoup. Moi, je Köszönöm. Csak két dolgot szeretnék elmondani, és aztán meghívatjaink is egy-egy percben hozzá kell, hogy szóljanak még. Az első, úgy vélem, hogy délután a trojkával lesz lehetőségünk a vitára, kérdéseket fogunk majd nekik feltenni, de azt hiszem, hogy az Európai Bizottság stratégiájának szempontjából és a tanács többsége részéről egy kettős hibát követnek el. Egyrésztről továbbra is a növekedésről beszélnek, úgy, mintha semmi nem történt volna, és ön asszonyom elmondta, hogy láthatta a növekedési számadatokat ebben az időszakban most van a leggyengébb növekedés. Kínában sokkal erősebb a növekedés, de ettől mi nem tudjuk utánozni a kínai növekedést növelni kell az aktivitást, a termelékenységet, de hogyha nem képesítjük megfelelően a fiatalokat, és csak a beruházási forrásokhoz könnyítjük meg a hozzáférést, akkor a vállalatok mindenképpen máshová távoznak majd. Tehát a Lisszaboni Szerződés 9-es cikkét kell alkalmaznunk, ezt ismételgetem mindig, minden egyes alkalommal, Nos, ez arra kötelez minket, hogy optimalizáljuk a politika forrásait a foglalkoztatás és a szociális ügyek szolgálatában. Ez soha nem történt meg, beleértve az egyes cikket ezen ö, szerződéstervezetet, illetve amelyet újra kell tárgyalni. Nos, a növekedés az egyfajta egyenlege a struktúrás reformoknak és a megszorító intézkedéseknek, és ezek az oktatási politikát soha nem foglalják magukba, amelyek méltóak lennének erre a névre. Tehát ezek mindig kimaradnak a stabilitási paktum elszámolásából, úgymond, és ez vezetett minket ahhoz a helyzethez, amiben most vagyunk. A korábbi időszakban a növekedési a 2% körül volt, akkor azt mondták, hogy van munkahelyteremtés, de ha megnézzük a növekedési előrejelzéseket a bizottság esetében, akkor soha nem jeleznek elő az elkövetkező 10 évben 2%-os növekedést. Tehát válaszoljanak erre a kérdésre hogyan lehet munkahelyeket teremteni a fiatalok számára a, olyan növekedési rátával, amely 2% alatt marad, de még akár 10% alatt 2%-kal is, a korábbi időszak megmutatta, hogy az nem elegendő. És a második dolog, amit el szeretnék mondani, hogyha megnézzük eh, az Európai Unió kihívásait, a fő kihívás, ami előttünk van, az innovációs kapacitásunk. Eh, nem azért, hogy a Kínához hasonlítsunk, de mindenképpen a versenyképesség térségi kell, hogy legyünk továbbra is, és az innovációs stratégiát jobban meg kell valósítanunk, hogy a fiataloknak legyen munkájuk. És elnézést, hogy ezekre az alapokra térek vissza, de mindig az a benyomásom, hogy csak a szavak kedvéért beszélünk, de amikor hibás feltételezésekből indulunk ki, akkor mindig hibás jó megoldásokat találunk. A költségvetési előadó hozzá kíván szólni, de nagyon röviden 30 másodpercet adok. In 30 secondi ci scusiamo. 30 másodpercben elnézést kérünk, mert mind a kettőnknek el kell, hogy menjünk. Egy olasz miniszterrel találkozunk, és ezért muszáj, hogy elhagyjuk majd a termet de válaszolni szerettem volna a Turunen asszonynak, mert ő azt kérte, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezzünk, vagy rendelkezhetünk a fiatalokat és az ő foglalkoztatásukat támogató programok kapcsán. Az igaz, hogy majd április 25-én meg lesz a válasz, tehát meglátjuk, hogy a bizottság milyen tervezetet nyújt be, és hogy milyen összegeket lehet az érintett költségvetési sorokból felhasználni. Ami világos az az, hogy a mi prioritásaink, ahogy azt megtettük a múlt évben is és a mostani évben is, a költségvetés tervezet fölé mentünk, tehát a bizottsági költségvetés tervezet fölé több költségvetési sor esetén, ahol a parlament a prioritásokat fogalmazott meg, az élethosszig tartó tanulás, az Erasmus, a kis és középvállalkozásokat támogató programok, ezek mind ilyenek voltak, és szerintem idén is megpróbálunk majd az rendelkezésre álló erőforrásokat ezekre a programokra összpontosítani, amelyek szerintünk prioritást jelentenek a költségvetésben. Köszönöm. Nem szinte 30 másodperc volt. Akkor megadom a szót meghívottjainknak, fordított sorrendben. Szeruti úrral kezdem, és két percben kap mindenki szót. merci, and I will be brief. Um, Elnök, aztán rövid leszek. Ha megenged, hogy reagáljak az elhangzottakra, azt szeretném megjegyezni, hogy a fiatalok szerintünk az első áldozatai a rendkívül merev munkaerőpiaci szabályoknak Európában, és ebben a tekintetben azt hiszem fontos, hogy európai szinten természetesen ugye természet, teljesen más a munkaerőpiac helyzete, mások az intézmények. A dokumentumunkban erre utalunk, azt hiszem, hogy fontos azt is biztosítanunk, hogy a foglalkoztatás összes formáját és a szerződések különböző formáit is ösztönözzük. Ugyanakkor manapság nem ez a helyzet. Egyetértek azzal, amit Patrik Kicsert mondott, és önnel is elnök asszony, abban a tekintetben, hogy fontos a növekedés szempontjából a megfelelő kérdésekre, a kutatásra, az oktatásra, az innovációra helyezni a hangsúlyt, és egy másik elem, amit ön nem említett, ez az új piacokhoz való hozzáférés, kapacitás, ami szintén nagyon fontos. De kiegészítve ezt, a szolidaritást is biztosítani kell a nemzedékek között, ez egy célkitűzésként elhangzott, és szerintem ez egy helyes célkitűzés. El kell fogadnunk minden egyes szinten, hogy a szociális rendszereket hozzá kell igazítani a gazdaság és társadalmi változáshoz. Ez a változás folyamatban van, és az egyetlen módja annak, hogy fenntarthatóvá tegyük a rendszerünket, az az, hogy a különböző szinteket figyelembe vegyük, és ne akadályozzuk meg a változást. Ebben a kontextusban pedig fontosnak tartom ezt a vitát, amelyet most folytatunk a szerkezet átalakításról, szerkezetváltásról, de nyitottnak kell lenni a változással szemben, mert ebben van a megoldás kulcsa. Köszönöm. A többi négy előadótól azt kérném, hogy ahogy megértették, egy állásfoglalást készítünk elő a bizottság kezdeményezésére, tehát egy állásfoglalás formájában, amelyet a parlament fog megszavazni majd. Tehát, hogyha specifikus pontok vannak, amelyeket kommentálni kívánnak, vagy korrigálni kívánják, akkor ezt számításba fogjuk venni, az önök véleményét számításba fogjuk venni. Ez tehát hasznos lehet a mai eszmecserénk folytatásaként. Patrick Itchers két percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Négy pont. Nem foglalkoztunk eleget a szakszervezeti ö, ö, szövetkezet szerepével a World Economic Forum keretében, amely minden évben ö, rangsorolja az országokat versenyképesség tekintetében. A legversenyképesebbek az északi országok, a legmagasabb bérekkel, a legmagasabb szakszervezeti szerveződéssel és a többi. A második dolog a rugalmasság növelése a munkerőpiacon, ahogy Turunen asszony is mondta, ezen a szinten mindenképpen dolgoznunk kell. Európa és Amerika közötti különbség az, hogy Amerikában van egy harmadik fellendítési terv. Aztán hallottam a szubtargetek témakörül is az EU 2020 keretében. Most ezen célkitűzések konkretizálása nagyon fontos. A negyedik dolog természetesen a parlamenttel konzultálni kell, de természetesen a szociális partnerekkel is minden egyes tagállamban a fiatalokat folyamatosan tájékoztatni kell ezen taskforce -ok szerepéről, hiszen ami itt az intézményeken belül történik, ez nem egy személyes dolog, és ezek a task force-ok ugye minden egyes tagámba ellátogatnak majd. Aztán elnök asszony a Fiatalok Bizottságával for, ö, konkrét javaslatokat fogunk majd megfogalmazni. Elnök, köszönöm. Porkar úr kap szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Egy-két dolgot, ami itt elhangzott, szeretnénk elismételni, amelyek számunkra nagyon fontosak. Először is azt, hogy a foglalkoztatási problémákkal nem lehet mit kezdeni, hogyha a fejlődés átfogó kérdésével nem foglalkozunk. Tehát ennek integráltnak kell lenni, a második dolog, és ugyanígy igaz, hogy ez a garancia alap tényleg minden fiatal számára elérhető kell, hogy legyen, kell, hogy legyen ilyen európai fiatal ifjúsági garancia. Nagyon jó, hogy ez a szakbizottság ezt fontosnak tartja. Harmadsorban pedig az a közlemény, amelyet a bizottság adott ki, igen, hát ezt eszmecsere kell követ, kövesse arról, hogy a szociális, a társadalombiztosítási rendszereket hogyan lehet harmonizálni. Nagyon jó lehetőség ez, hogy mondjuk a foglalkoztatás és munkaerőpiaci politikákat harmonizálni vagy koordinálni lehessen. És még valami, amit már említettek, új megállapodásra, New Deal-re van szükség a fiataloknak Európában. Valami olyanra, amely sokkal ambiciózusabb egy puszta csomagnál mert ez a csomag mit tartalmaz? Pénzek átprogramozását, ami, ami olyan pénzekét, amelyek már rendelkezésre állnak. Tehát tényleg egyesítsük erőinket és garantáljuk egyfajta trösztként, hogy ha ez Európa egyik politikai prioritása, akkor tényleg 360 fokos fordulatot kell vennünk, és valami fajta új, friss javaslattal kell, hogy előálljunk, amely minden irányba el tud indulni, és a fiatalokat a központba helyezi a európai fejlesztésre gondolva az elkövetkezendő években. Köszönöm. Köszönöm, Florence Marian, zárásként talán tud reagálni ezekre a javaslatokra az ifjúsági garancia kapcsán, amelyről egyesek szót ejtettek a bizottság javaslatában. Talán egyesek meg tudnak ezzel kapcsolatban véleményt fogalmazni két percben. Nos, ez nagyon érdekesnek tűnik számomra, a minimálbér létrehozása európai szinten, hiszen elég fontos egyenlőtlenségek vannak az egyes országok között nagyon különböző helyzetek vannak, egyes országokban nincs is minimálbér. Tehát ez egy jó kezdet, túlmenően a munkanélküliség problémáján, az korai iskola elhagyók problémáján nagyon jó a minimálbér garantálása, ez alapvető jelentősége a fiatalok számára. Aztán szeretnék visszatérni a kollektív tudatosságra, amely egyre inkább megjelenik, hiszen senkinek nem került el a figyelmét, hogy valódi vészhelyzet alakult ki, nagy tüntetések, a felháborodottak mozgalma, és sokkal több, egyfajta föld alatti mozgalom formájában is az ö, saját maguk által kezelt települések, falvak formájában. Ezek nyomást gyakorolnak az államszervezetre, egész Európában ezek a kezdeményezések. Éppen ezért fontos, hogy Európa mindenképpen számot vessen ezzel a tudatossággal, amely a közvélemény körében kialakult, hiszen ez a horizontális demokrácia, valós demokrácia valódi kifejeződési formája. Ezek valóban kétségbe vonják a, ezek a mozgalmak a gazdasági rendszert, a pénzintézetek valós hatalmát a politika fölött ennek a kérdéskörét is felvetik, valamint a fiatalok intézményekbe vetett bizalmát köszönetet szeretnék mondani a szervezetem nevében, hogy meghívtak ide. Ez mindenképpen jó szándékról tanúskodik. Azt hiszem, hogy nagyon sürgős, hogy új lendületet adjunk a fiataloknak, hogy ki tudjan kerülni ebből a helyzetből, és valós demokráciára van szüksége az utca hangjának meghallására. Ez mindenféleképpen jó lehet, és remélem, hogy a jó irányba mutat majd ez. Elnök, köszönöm szépen! csak egy üzenet önökhöz. Azt hiszem egyébként, hogy teljes mértékben tudatában vannak, hogy nőként a nők jogainak védelme is nagyon fontos, fontos, hogy a nők ezzel foglalkozzanak, ugyanez igaz a fiatalokra is, de persze másoknak is nyitott szellemiségűeknek kell lenniük, és segíteniük kell önöket a küzdelmükben. Megadom a szót a bizottság képviselőjének szintén két percben, az esélyegyelőség jegyében. Köszönöm, elnök asszony, nagyon nagylelkű ez mindezen kérdéseket illetően távirati stílusban és Turunen asszony kérdéseire reagálva globális megközelítés. Talán nem volt elég világos a beszámolóm, de például, hogyha a foglalkoztatási és szociális politikákról beszélünk, nos ez egy része egy sokkal szélesebb agendának, amelyet éppen most nyitunk meg, azon javaslatok és dokumentumok révén, amelyeket április hónap folyamán mutatunk majd be. Személyesen úgy vélem, hogy el kell kerülnünk, hogy a célcsoport logikájába menjünk bele, vagy privilegizált csoport logikájába. Szó esett a fiatalokról, az idősebb munkavállalókról, hogyan lehet az aktív aginget, a fiatalok, a nők, a sérülékeny csoportok problématikájával kombinálni. Globális megközelítésre van szükség a foglalkoztatásügyi és szociális politikákban és ez egy globálisabb agenda része kell, hogy legyen, amely magában foglalja a foglalkoztatáspolitikát és a gazdaságpolitikát, ahogyan jelentéstövőjük kérte. Ahogyan a bizottság bejelentette, ezen kezdeményezés eredménye rögzül majd az európai szemeszterben is. Az egyik legláthatóbb eredmény, ez egy kérdésre reagálva mondom, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg, amelyeket a tagállamokhoz címzünk, azokhoz, amelyek nem teljesítik a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben kitűzött célokat. A tájékoztatásra irányuló kérdést illetően nincs probléma, mi is történik most, folyamatos párbeszédben vagyunk az érintett tagállamokkal, átmeneti és záró jelentést készítünk majd. Ezen információkat folyamatosan kész vagyok az önök szakbizottságának rendelkezésére bocsájtani, elnök asszony, hiszen semmiféle átláthatósági probléma nincs ezt illetően. Kollégáim, a panel tagjai is elmondták, hogy rendszeresen a tagállamokban találkozunk a szociális partnerekkel, őket bekapcsoljuk ebbe a párbeszédbe, a tagállami hatóságokkal folytatott párbeszédbe a bizottság részéről. A specifikusabb kérdéseket illetően a konzultációs dokumentumról a minőségi kártát illetően a Szeretném kérni, hogy váltson angolra, és végtelen köszönetemről tájékoztatom a tolmácsokat. Egészen eddig volt tolmácsolás. Elnézést kérek. A